Meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich darf Sie an die... Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket, és hadd köszöntsem az Európai Bizottság igazságügyi biztosát, a körünkben Viviane Reding asszonyt, aki ma ezt a kis meghallgatásunkat a Collective Redness ügyében Európában elkíséri, meghallgatja és részt vesz rajta. Önök is tudják, hogy benyújtottunk egy ilyen anyagot a bizottsághoz, és a bizottságnál van ez a dokumentum. Ez egy horizontális dokumentum, az Európai Parlament is állást foglal e ezekkel kapcsolatban, és ez a csoportos keresetekkel foglalkozik minden vonatkozásában Európában, és az igazságügyi biztos, aki a felelős ennek a témának az Európai Unióban. Ezért is van itt ma a körünkben. Mielőtt még átadnám a szót az alelnökasszonynak. Azelőtt még néhány technikai információt adnék, ugyanis az Európai Fogyasztóvédőkkel, Fogyasztóvédők Ernyő Szervezetével beszéltünk a meghallgatás előtt, és egy kritikát hallottunk azt illetően, hogy nem vontuk volna be elegendő mértékben a fogyasztóvédőket ennek a meghallgatásnak a előkészítésében egyébként az IMCO-ban történtek ezek a megbeszélések, és gyakorlatilag a per releváns kérdésekben, azért mindig persze szívesen meghallgatjuk a fogyasztóvédők véleményét, és ezért az a véleményem, hogyha majd eljutunk a kérdés felelet részhez, akkor adnék szívesen lehetőséget arra, hogy az egyik ilyen fogyasztóvédő szervezet elnök asszonyának megadjam a szót, hogyha ezzel ellen senkinek nincsen kifogása, akkor a kérdések és feleletek körében, akkor a BOLG nevű szervezet elnök asszonyának megadjuk a szót. És akkor most szeretnénk is megadni a szót Viviane Reding asszonynak, és hogy megnyissa a mai rendezvényünket. Öné a szó. Mr. Léne, Léne úr, hölgyeim és uraim! Ez egy nagyon fontos lehetőség számunkra, hogy kicserék eszméinket azzal kapcsolatban, hogy a csoportos kereset tekintetén mit tehetünk és mit kell tennünk itt Európában. Nagyon fontos kérdés ez, a, és a beérkezett különféle véleményeket is nagyon figyelembe fogjuk venni. Az Európai Parlament önálló kezdeményezésű jelentéssel is készül, és tudom, hogy mennyire fontos, hogy a jog hoz hozzáférjenek a különböző vállalkozások, vállalatok és magánszemélyek is, amikor tisztességtelenül bántak velük. Tehát ugyanakkor nagyon különböző nézetek léteznek ezzel kapcsolatban vagyis hogy az EU hogyan is kezelje ezt a kérdéskört. Talán nem meglepő, amikor elmondom, hogy a tagállamok is nagyon különbözőképpen állnak ehhez. Bizonyos államoknak nincs is semmilyen ilyen irányú mechanizmusok. még más tagállamok csak nem régiben ö, állítottak be ö, csoportos keresett lehetőségeket, és megint mások ö, az aspektussal kapcsolatban gondolkoznak, hogy talán a jövőben bevezetik ezeket. A bizottság véleménye szerint európai szinten kellene foglalkozni a kérdéssel és lépéseket tenni, mert így tudunk az európai polgárok számára hozzáadott értéket teremteni. Egy nagyon fontos pillanathoz érkeztünk el, ugye korábban már ugye közmeghallgatás is, konzultáció volt, április 30-án, <clears throat> és a csapataink most vizsgálják a beérkezett anyagokat, 300 kontribúció érkezett be, különféle érintett felektől, 20 ezek az intézményesek voltak, és 20 ezer kontribúció a polgároktól. A csoportos kereset nagyon bonyolult kérdéskör, és az eredményről e ről beszámolok, ugye hihetetlen mennyiségű anyagot kaptunk. Koherens módon kell természetesen ö, eh, megközelítenünk ezt a kérdést, és ez ö, eh, igazolja a mi megközelítési módunkat is, hogy <clears throat> megkérdeztük Európát gyakorlatilag, hogy mit is értünk csoportos kereset alatt. Ezt figyelembe kell venni, hogy a, a csoportos kereset nagyon széles körű dolog, mert egyrészt a kártérítést és a büntető jellegű jóvátételt egyaránt magában foglalja. <clears throat> itt, és nagyon fontos természetesen a, a érvényesítés kérdése is, és az is, hogy ha amennyiben lehetséges bíróságon kívüli megállapodásokkal helyettesítsük a büntető jellegű, vagy akár ö, ö, polgárjogi eljárásokat. Ezzel váltsuk tehát ki. Fontos az, hogy horizontális legyen, vagy pedig specifikus legyen. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet közös alapelveket találni, amelyek beilleszthetők az EU jogrendszerébe és a tagállami jogrendszerekbe is. Nagyon sok értékes ötletet kaptunk a nyilvános konzultációk során. Ezeket elemezzük, és ez a és ö, megígérhetem, hogy nagyon nyíltan közelítjük meg ezeket a véleményeket, és Almunia úr és Dali biztos, és én magam is vállaltuk ezt az elemzési munkát, és az év végére a terveink szerint egy koherens megközelítéssel kapcsolatos kommunikét adunk ki, amely világosan körvonalazza a bizottság szándékait. Figyelembe fogjuk tehát venni a nyílt konzultáció eredményeit, és az Európai Parlament véleményét, álláspontját. Nos, és merre indulunk tovább? Több opció létezik. Az első opció az lenne, hogy ezzel a bizonyos uh, nyilatkozattal le is zárjuk az ügyet, mert hogy ugye nem is kötelező jellegű ez. A másik opció az, hogy, hogy tulajdonképpen továbbítsuk a, az ajánla, egy ajánlatot a tagállamok irányába, a harmadik opció pedig, az pedig a jogi intervenció, akár szektorális kezdeményezés formájában, vagy esetleg horizontális instrumentum formájában. Jelen pillanatban még túl korai lenne dönteni, hogy a három alternatíva közül melyiket választjuk, mert hiszen a három kolléga miért nem adta be a, a kollégium számára a javaslataikat. Nagyon fontos, hogy ezek a kezdeményezések figyelembe vegyék a tagállami joggyakorlatot is, és vigyáznunk kell, hogy ne legyenek ütközések, mint ahogy például az USA-ban vannak bizonyos hmm, kompetencia ütközések, és éppen ezért mi megpróbáljuk ezt elkerülni, és pontosan ezért várjuk nagy érdeklődéssel az önök kontribúcióit is. Köszönöm szépen! alelnök asszony ezeket a bevezető szavokat. Azt gondolom, hogy ezzel nagyon átfogóan bemutatta az Európai Bizottság álláspontját a témával kapcsolatban, és én pedig, mint jelentés tevője az Európai Parlamentnek, hadd mondjam el azt, hogy nagyon örülök ennek. Én az elmúlt periódusban a Gazdasági Bizottságban jelentés tevője voltam a Fehér Könyv témakörnek, dossziénak, és sajnos azt a tapasztalatot szerezhettem, hogy annak idején a bizottság akkoriban inkább abba az irányba tendált, hogy mi gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül maradtunk, és pusztán szektorális eljárás megközelítés módot kívánt volna előhúzni a fiókból, és szerencsére ez azonban nem következhetett be, és nagyon örülök annak, hogy a cselekvő biztosok az akkoriban a parlament részéről elmondott aggályokat komolyan vették, és figyelembe veszik a munka során. És azt gondolom, hogy ha ezt figyelembe veszük, akkor ez egy rendkívül jól alakultak a dolgok. A fehér könyvvel kapcsolatos állásfoglás volt a leges legutolsó lépés, még az utol, legutolsó periódusában az előző összetételű parlamentnek, és tehát gyakorlatilag ez volt az utolsó lépés, alapvető dokumentum, ami elkészült ezzel kapcsolatban, és a, azt gondolom, hogy nem mondok el nagy titkot, hogyha azt gondolom, hogy csatlakozhatunk az előző törvényhozási periódusban folytatott eszmecserékhez. Egyébként nagyon sok témáról beszéltünk. Például megvitattuk azt, hogy nem szeretnénk az amerikai rendszert átvenni. Én azt hiszem, hogy ez Európában vitán felül áll. De hát ugye az ördög mindig a részletekben rejlik, és tudjuk azt, hogy vannak bizonyos olyan eszközök, eszköztárak, amelyeket mi ugyan szívesen látnánk, azonban olyan kihatásai lennének, amelyek az amerikai jogban is kialakultak. Például a joghoz való hozzáférés kérdése, a discovery kérdése, és például Almúnia biztossal is tegnap már beszélgettem ebben a témában, és tehát ezek a kérdések, részletkérdések még nem teljesen megoldottak, és ezért ez, ez is jól mutatja, hogy itt még további eszmecserére van szükség, hiszen nagyon jól kell látnunk, hogy mi az, amit felelősen fel tudunk vállalni, és mi az, amit nem. E, a dispute resolution nak kapcsolatban, tehát a bíróságon kívüli eljárásokkal kapcsolatban, amelyek mindig olcsóbbak és egyszerűbbek, e, a parlament szemszögéből ezek mindig is üdvözlendőbbek, és e, gyakorlatilag már a fehér könyvben is ezeket előnyben részesítettük, és amit azonban mindig a nemzeti parlamentektől hallunk, ez a szubszidiaritás kérdése. Tehát, hogy egyáltalán létezik-e ez a határon átnyúló probléma ezekkel a tömeges, tömegesen fellépő esetekkel kapcsolatban, és éppen ezért ezt még nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, és éppen ezért olyan fontos és jogos az, hogy az Európai Parlament ezt a kérdést számos meghallgatásban, hearingben kezeli le, és gyűjti be az információkat, hiszen nagyon fontos az, hogy kialakítsuk a pozíciónkat az idei évre előirányozott munkára. Hiszen gyakorlatilag már 2009-ben is a kérdés az az volt, hogy horizontális vagy szektorális legyen a megközelítés. Én nem árulok el titkot azzal, hogy én a horizontális megközelítést részesíteném előnyben, mivel hogy a nemzeti perjogra való széttöredezés, fragmentálódást én eh, nem tartanám jónak, és eh, már többször is láttuk, hogy egy ilyen széttöredezés zajlott le más területeken, és ezután rendkívül nehéz volt egy egységes dokumentumá összehozni. Például a korommal kapcsolatos kvalifikációval kapcsolatban került sor a múltban egy ilyen hasonló esetre, amikor egy ilyen fragmentálódás következett be. Jó, én úgy látom, hogy Rapti asszony szeretne hozzászólni, de most nem szeretném neki megadni a szót még a, ezen a ponton. Szeretném, hogyha a napi rendhez tartanánk magunkat. Később lesz lehetőség arra, hogy kérdéseket és feleleteket e, hallgassunk meg, és ezért most én azt mondanám, hogy tartsuk magunkat a napi rendünkhöz. Nagyon köszönöm az alelnök asszonynak, Viviane Redding asszonynak, hogy eljött hozzánk, meglátogatott bennünket, és akkor javaslom, hogy e, forduljunk a szakértőinkhez. E, Gerard McDermott úr, e, Angliából, Walesből, majd Meira Lorenzo asszony, aki Portugáliában a, annak a hatóságnak a elnöke, aki ezekkel a jogi kérdésekkel foglalkozik, dr. Anke Zessler asszony, aki a Siemens részvénytársaság litigation tanácsának az elnöke, ezután a Malcolm Carlis, a European Justice Forumtól, ő is erről a témáról fog beszélni, és Macio Liviu Jute úr, illetve hölgy, még remélem, hogy jól mondtam ki a nevét, még a Borg nevű fogyasztóvédő ernyőszervezettől hozzá fog szólni, és ezt követően fogjuk a válaszokat, kérdéseket meghallgatni. Akkor először is Gemán meg Demot úrnak adom meg a szót, kérem. Parancsoljon. Köszönöm. Hát az angol perspektívából kezeljük ezt a kérdést, megnézzük, hogy mit is értünk el, és hogy mi a ilyen jövő áll előttünk. Néhány ö, szóval egyébként a finanszírozásról is szólnék. Először is nézzük a saját ö, <clears throat> megközelítésemet. Én igen sokat dolgozom határkon átnyúló esetekben és például olyan súlyos károkat szenvedett emberek esetében, ahol igen nehéz problémákat vet föl a finanszírozás is. Tehát, hogy úgy mondjam, én hivatalos nézőpontot képviselek, de magánemberként is meg vagyok fertőzve ezzel a kérdéskörrel. Tehát Nálunk vannak az úgynevezett csoportos perindítási ö, ö, esetek. Ez azt jelenti, amikor ö, a kohors na, hatalmas tömegeket tartalmaz, míg a reprezentatív ö, perindítások az azonos érdekkel rendelkező emberek ö, es, esetében, például az Emerald ö, kontra British Airways-re. Itt ö, ugye arról lehet szó, hogy ö, ki lehet szállni, tehát egy opt-out lehetőség. Van azon a CPR ö, 19-es része, arról is fog beszélni, és 9-10 percben majd az úgynevezett csoportos perindításoknak a finanszírozásáról beszélek. Először is azt nézzük, hogy ezek a GLO-k kapcsolatban kb. 70 ilyen példát tudunk. El, meglehetősen bonyolult és költséges eljárások, de a, különösen a fogyasztók esetében hasznos lehet, lehetnek, akik egyébként e, nem tudnának hatékonyan fellépni a, mm, a nagyvállalatokkal szemben. A GLO nak a menedzselése nagyon kulcsfontosságú kérdés. A és az is nagyon fontos, hogy végül is arányos költség megosztás jöjjön létre egyéni esetekben például nagyon érdekes, hogy mekkora kártérítést fog kapni, és mennyibe kerül az érintett személynek. akár kis, akár nagy összegekről van szó. Nagyon fontos, hogy a GL-on keresztül akár egy, egy személy is, vagy magánemberek is hozzá jussanak a kártérítésekhez. Nagyon fontos tehát, amit önöknek is figyelembe kell venni, hogy a jogi eljárás hatékony legyen, arányos legyen, és végül is a felperes és alperes között egy kiegyensúlyozott megoldás jöjjön létre. Például gondoljunk Anglia és Velszi közlekedési balesetek esetére, amikor mit tudom én, valaki megrándítja csak a nyak, nyakát. De ezek az egyéni esetek rendkívül drágák, akár 3000 fontos a kártérítési összeg, viszont az ügyvédi költségek tízezer fontra rúghatnak. Most vannak nagyobb ö, balesetek is, katasztrofális méretűek, ahol mechanizmusra van szükség, hogy finanszírozhatóvá legyen ö, de tehető legyen az egész eljárás, tehát hm, ezt is figyelembe kell venni. A GLO-knak több jellemző esete van, például a Royal, Liverpool Children's Hospital 2000-es esete, vagy pedig a... Hogy Stamp duty. Uh, there's a Norton Aluminium, which is an environmental case which has been stayed at present. Um, but the one I want to... Uh, nagyon érdekes eset a Linkwise litigation. Uh, itt eznek semmi köze nincs a fogyasztókhoz. Ez egy olyan eset volt, ahol egy bútor rak raktárban ö, megpenészedett egy ülőbútor, a szófa, és ez, ez, ez defektívnek, tehát hibásnak neveztették, és végül is ez ö, megkárosította a bútort használó személyeket, de és itt egy tízezer dolláros kártérítési per keletkezett. Ez egy nagyon bonyolult eset volt, és végül is össz, a GLO alapján 4000 alperes fogott össze elsősorban környezetvédelmi személyi sérülések, illetve ö, kereskedelmi vagy pedig ö, financiális ö, szolgáltatási területeken jellemzőek ezek. Can I give my indication of what I think an importance of a group action is? It, it enables people to Miért, miért is hatékonyak ezek a GLO-k? Mert összefognak a magán emberek, és tulajdonképpen költséghatékon módon tudnak a bírósághoz fogalmi. Azután a bírósági eljárás uniformitása is biztosítva van így, és hogy gyakorlatilag racionális és egy jól szabályozott módon kerül megoldásra a, a bírósági eset, és nagyon fontos itt a, az eladók, illetve a fogyasztók közötti arányos ítélet is lehetővé válik. Na most vegyük például a, a mérgező kemikáliák esetében, ugye a szófás esetben, ugye itt egy 1250 úszkve 10 ezer fontos kártérítésre lehetett szó. Nem katasztrofális dolgokról volt szó, de ez a bizonyos mérgező anyag végül is károsította a, a szófát használó embereket. Na most mi a, mi a probléma a jelenlegi helyzeten? Nem, nincs kellőképpen kimunkálva, nem ö, túl ö, ismeretes a, a kárt szenvedett fogyasztók számára. Na most nézzük a finanszírozási kérdéseket. Ugye valakinek elő kell teremteni ö, az anyagiakat ehhez. Világos, hogy ha akármilyen bíróság eljárást akarunk, a, ehhez mély zsebek kellenek, tehát valakinek elő kell teremteni a pénzt. Nálunk Angliában úgynevezett ö, kondicionális ö, finanszírozási rendszer van, ami ö, garantálja megfelelő esetben, hogy ö, előteremtik akár előre nem látott költségek esetében is <clears throat> a szükséges anyagiakat, a Jackson esetre utalok itt, és most a parlament is egyébként ezt a bizonyos kondicionális gázsi kérdését törvényben kívánja rendezni. Az én esetemben de nehéz ugye esetekről van szó, ahol nagyon sok munkát igényel, ameddig eljutunk egy ügynek a, <clears throat> az ügy végére, tehát van egy alapdíj, és akkor van egy úgynevezett sikerdíj, amely ugye pluszban jön az alapdíjra. Ezt igen gyakran használják a személyes sérülési esetekben, hiszen azért ne felejtsük el, hogy komoly rizikót vállal az ügyvéd is, egy kis jelentőségű ügyben ennek nincs akkora jelentősége, de amikor súlyos ö, balesetekről sok a veszteni valója a ügyvédnek is. Lehet, hogy több hétig vagy hónapokig dolgozunk egy-egy ügyön, és itt igenis érdekes, hogy ki finanszírozza ezt. Na most a, az úgynevezett kondicionális gázsig, ugye meglehetősen jól működtek, sikeresek voltak, de máshol meg nem, különösen ahol kis jelentőségű összegekről van szó, ott általában nem nagyon ö, ö, <clears throat> sikeresek ezek a sikerdíjak. Ez inkább az USA megközelítést utánozzák. Ö, ö, <clears throat> Azonban a mi ügyvédi kamaránk a vesztes fizessen <clears throat> ösztönző, ösztönző mechanizmust ö, preferálja a az USA módszereivel szemben. Tehát ezek azok a fontosabb kérdések, amelyeket ajánlok, figyelembe vételre ajánlok az önök számára, és köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Dormatnek, és akkor megyünk tovább, megnézzük a portugál tapasztalatokat. Paula Meira Lorenzo kap szót. Köszönöm szépen. ezt a bevezetőt, ezt az expozét, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt beszélhetek az Önök szakbizottsága előtt a meghallgatás keretében. Köszönöm a meghívást. Século XVI. E por isso não é de admirar que tenha sido 16. század óta létezik a saját rendszerünk az ilyen esetek megoldására. és már az alkotmányunkban is rögzítve áll ez a módozat. A 352-es cikkben egészen pontosan. Mint ahogy mondtam, tehát a portugál köztársaság alkotmányában, és annak is a 352-es cikkében szerepel a megoldási lehetőség. Szeretnék most utalni arra, hogy milyen érvek szólnak mellette, illetve ellene. A portugál jogban érdekességek találhatók, és nyilván a jelenlegi kihívásokra is szeretnék majd utalni. A csoportos kereset egy olyan jog, amelyel mindenki élhet a polgárok közül, akár szövetségek, szövetkezetek is, amennyiben úgy érzik, hogy jogaikat érvényesíteni kell, mint a fogyasztói jogok, a környezetvédelméhez való jog, vagy a kulturális örökséghez való joggal kapcsolatos kérdések merülnek fel. Preventív jellegűek ezek az intézkedések. És amennyiben egyes gyakorlatokat, praxisokat, mondjuk a környezetvédelemmel vagy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban nehezményezik, akkor ezekkel a jogokkal élni lehet. Ugyanakkor van egy kártalanítási, kompenzációs eleme is ennek a rendszernek, hasonlóképpen az amerikaiakhoz. Az alapjogok közé sorolják a portugálok a személyek kártalanítását, illetve a jogukat a kártalanításhoz, kártérítésekhez. És a csoportos keresetek esetében a személyek, a különböző szövetkezetek, társulások jogait kell elsősorban érvényesíteni, esetleg nagyobb csoportokkal szemben. Hangsúlyoznám itt azt, hogy amennyiben nem megalapozottak a keresetek, akkor ezeket nem fogják engedélyezni, hiszen óriási költségeket jelentene ezeknek a pereknek a lefolytatása. Azonban az ügyvédek kérhetik a perek elutasítását, azaz létezik egy úgynevezett opt-out rendszer, amennyiben a képviselt személyek, akik a csoportot alkotják, ugyanolyan panasszal éltek, akkor őket képviselhetik, ha csak a képviseletük nem megalapozott. A perköltségeket ilyenkor nem kell a csoport tagjainak állniuk, azaz nem kötelező a kártalanítás nyújtása vitórias feitas às expensas da parte vencida têm também tido um efeito preventivo, de uma vez que se procura muitas vezes. Mi hangsúlyoztam már, hogy preventív jellegűek is lehetnek ezek a ö, keresetek, hiszen nagyon sokszor ö, van lehetőség ugye a bíróságon kívüli alternatív vitarendezésre is, és ezzel megint csak megtakaríthatóak a perköltségek. Van azonban egy kis dihotómia ebben a rendszerben, különös tekintettel a kártalanítási kötelezettségre. E, az egyik oldalon ugye az a, a büntetettet, a vádlottat fogja terhelni az a kötelezettség, hogy feleljen a bűnért, a vétkért, a másik oldalon pedig amennyiben érdekek sérültek a másik oldalon, akkor a sértett részére kártalanítást, kompenzációt fognak megítélni. Vannak szociális alapok, amelyek azonban nem szerepelnek törvényileg szabályozottan semmilyen dokumentumban, jogalkotási dokumentumban. Ezeknek a feladatkörét azonban pontosan meg kell határozni. A fogyasztóvédelem és a fogyasztóvédelmi szervezeteknek a fellépése eh, csoportos kereseteknél is nagyon lényeges lehetőség. Fontos azonban tudni, hogy a fogyasztóvédelmi törvény akkor kerül alkalmazásra, amikor a csoportos keresetekkel kívánnak élni a csoportok. A 1979-es év volt egyébként a forduló. Innentől növekedtek meg a csoportos keresetek számai, hiszen a fogyasztók egyre fogékonyabbá váltak arra, hogy a jogaikat érvényesítsék. A fogyasztóvédelem részéről egy másik eszköz is nagyon sokszor alkalmaznak, 1985-től kezdődően. cuja inserção num contrato, os contratos de adesão, pode... Egy olyan törvényről van szó, ebben az esetben, amely szerint jogsértések ellen fel lehet lépni, legyenek a sértettek különböző szakszervezetek, vagy más törvényes módon együttműködő csoportosulások. Nem akarok itt most nagyon részletes listát felsorolni, de az 1986-os törvény a környezetvédelmi károkozást rögzítette. Itt a fogyasztóvédelmi szervezetek indíthatnak pert, amennyiben ilyen eset áll fenn, és a polgári felelősség a környezetvédelmi jogon belül is tisztázva van. A kár okozott, tehát a kárt elszenvedők számára kompenzációt írnak elő. 2006-ban volt egy újabb törvény, amelyet 2008-ban megerősítettek, itt pedig magánszemélyeknek a kártalanítását is lehetővé tették már, és ez egy új elem. Az ingatlanok tekintetében egy garancia alapot hívtak életre, ebből lehet kártalanítani a sértetteket, főleg akkor, hogyha nem lehet megállapítani például a jogos tulajdonost, hogyha nem intézményesített beruházókról van szó. Mik az érvek mellette és ellene? Nézzük ezt most. A csoportos keresetek egyfajta preventív elemet képviselnek, annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatása sértett számára megtörténjen, és hát azt is tudjuk, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket csak bírósági úton lehet tisztázni. Nagyon lényeges az is, hogy az amerikai rendszer szerint, a bírói rendszer szerint járjon kell, és a perköltségeket nem kell azonnal kifizetni. Van egyfajta prevenció, prevenciós hatása ennek, és ez abban mutatkozik meg, amikor a bíróságoknak nyílik lehetőségük bekapcsolódni a folyamatba. Tehát a végrehajtó és igazságszolgáltatási aspektusokat hozzuk gyakorlatilag metszetbe. Nagyon nehéz azonban a kártalanítás összegének a kiszámítása, tehát a kárösszegeknek a kiszámítása, és ez sokszor oda vezet, hogy egyes vállalkozások fizetésképtelenséget jelentenek. Nagyon sok esetben nem is lehet behajtani egyébként a, az összegeket. a bírósági ítéleteknek a hatékonysága, tehát a végrehajtásuk hatékonysága is egy nagyon fontos aspektus. Portugáliában sajnos nem készült tanulmány, részletes tanulmány arra nézvést, hogy miért eh, buknak el nagyon sokszor a végrehajtásnál. Más európai országokban léteznek ezek, Portugáliában sajnos részletekben menően nem vizsgálták ennek okait. Nyilván különbözőek a rendszerek Európán belül, és tudjuk, hogy a csoportos keresetek nagyon sok esetben nem tudtak olyan hatékonyan működni, mert a bíróságok nagyon sokáig göngyölítették fel az eseteket, és hát tudjuk, hogy a fogyasztó védelemnél más módon érvényesítik a jogaikat. Aztán említettük már az alternatív vitarendezési mechanizmusokat, nagyon sokszor ezt választották a, a csoportok, a csoportos keresetek helyett. Említettem már korábban egyfajta dichotómiát a rendszerben, ugye a bíróságon kívüli megegyezés és a csoportos kereseteknek a bíróságon történő érvényesítése között. Nyilván itt mindig a kérdéses területről van szó, tehát egy fogyasztóvédelmi esetnél más a helyzet, mint egy környezetvédelmi esetnél. És a kártalanítás összegének a kiszámítása is éppen ennél fogva eléggé nehéz és bonyolult. Azt is nagyon nehéz mérni, hogy mit is értünk hatékonyság alatt. Nyilván a a pénzügyi aspektusa sem elhanyagolható ezeknek a pereknek. Nagyon sok embert érítenek a, az ügyek, és akkor a kompenzációkat ugye sok ember között kell elosztani. De esetleg ezen nem érni a hatékonyságot. 1999-ben Portugáliában volt egy híres ügy, a portugál Telekom 9 egész, tehát közel 10 eurós összeget vetett ki a fogyasztókra, és csoportos keresetet nyújtottak be a Portugál Telekom ellen. Bírósági úton igyekeztek kideríteni, hogy mi lett volna a helyes eljárás, hiszen milliós nagyságrendre rugott a kivetett díj, és aztán azt mondták, hogy a csoportos kereset lenne a megfelelő módja itt a, az igazságszolgáltatásnak. Elhangzott az ítélet a döntésnél, hogy vissza kell téríteni a fogyasztóknak a beszedett díjakat. A legfelsőbb bíróság Portugáliában erre azt javasolta, hogy alternatív vitarendezési mechanizmushoz nyúljanak a sértettek, és a Telekom előfizetői kompenzációként azt kapták, hogy három héten keresztül, hétvégénként ingyen telefonálhattak. Hát egy ilyen fajta eljárás azért azt mindenki belátja, hogy eléggé furcsa. Most akkor szólnék még az ítéletről. Inhibitória, usada sobretudo para proteção dos consumidores e do direito ambiente. Igen, tehát gyakorlatilag a csoportos kereseteket, tehát így az elmúlt években újra és újra megpróbálták bizonyos eljárásokra vonatkozó törvényekkel más eljárásokat találni ezek helyettesítésére, azonban ezek nehéznek bizonyultak, tehát perjogi oldalról különösen. Gondolom, hogy most így be tudtam önöket avatni bizonyos fokig a portugál jogrendszerbe, és a pro és kontra oldalát a kérdésnek meg tudtam világítani. Nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, és akkor el is jutottunk dr. Anke Fesslerhez, aki Chief Counsel Litigation a Siemens AG részéről. Nagyon szépen köszönöm a szakbizottság tagjainak, hogy én is bemutathatom a kollektív keresetekkel kapcsolatos véleményemet. Én úgy gondolom, hogy a jogot erre a fogyasztók felé mindenképpen biztosítani kell. Európai eszköz azonban veszélyezteti azt is, hogy a mostani európai tagállamokban tapasztalható dinamikus trendeket felborítaná. Hiszen tudjuk, hogy egyes országokban más és más a jogi hagyomány. Nagyon sokszor ugye időigényes átültetni egyáltalán egy új jogi eszközt, és hát át kell tekinteni természetesen azt is, hogy a korábbiak hogy működtek, ha másként járunk el, akkor ez kontraproduktív is lehet. Azt mondom, hogy legyünk óvatosan, amikor járjunk el, amikor elbontjuk az akadályokat a tömeges perindítás előtt, hiszen az effektív, a hatékony jogorvoslat nem azt jelenti, hogy korlátlanul kell mindenkinek özönleni a bíróságokra. A prezentációban öt kérdésre szeretnék koncentrálni. Az első az lenne, hogy szükség van-e arra, hogy Európa szerte bevezessünk egy olyan eszközt, amelyel a kollektív jogorvoslat biztosítható. A második az, hogy a, a, a fogyasztók valóban fognak-e mindebből profitálni, mit lehet tanulni az amerikai tapasztalatokból, a csoportos keresettekkel kapcsolatban. Nagyon lényeges az is, hogy hogyan lehet elkerülni a nehézségeket, és akkor hogyan lehet valóban hatékony a, a kollektív kereset. A Siemens tulajdonképpen mindkét oldalon megjelenik, egyrészt vádlottként, másodszorban azonban áldozatként is, sőt felperesként is pozícionál fogva. Éppen ezért mi tulajdonképpen mindkét perspektívát megéljük és megértjük. A versenyjogban a végrehajtás hiányát nem tudjuk felfedezni. Amennyiben nagyon magas büntetést vetnek ki a kartellekre, és hát ez megtörtént. Azt kell mondanom, hogy előrelépést láthatunk, hiszen a bizottság 2010-ben például 800 milliót vetett ki 11 légitársaságra, akik részt vettek az Air Cargo kartelben. 2009-ben az Intel kapott büntetést egy milliárdos magasságban, 2008-ban pedig további igen magas büntetéseket vetettek ki. Németországban egyébként a verseny ellenes gyakorlatok esetében kivetett büntetések is nagyon magasak. A károkozások kompenzációja nagyon nagy volumenű. Tudjuk, hogy a legtöbb országokban, legtöbb országban úgymond olyan fizetők állnak a háttérben, akik biztosítják az ilyen kereseteknek a finanszírozását. Az Aircargo kartelből nagyon fontos következtetéseket vonhattunk le. Claims Funding International néven több sértetnek a kárigényét összefogta 5 milliós értékben, és tulajdonképpen a jogaikat tudták érvényesíteni, és ez az út nyitva áll a fogyasztók és a KKV-k előtt is. Ezért azt kell mondanom, hogy nem is meglepő, hogy a Siemensnek a csapás iránya tulajdonképpen egy irányba mutat a KKV-k érdekeivel. És ezt a BDI és a Business Europe pozíciós papírjai is alátámasztják. Kérdés az még, hogy ki fog ebből profitálni, tehát a fogyasztók például fogya, profitálnak-e. Nagyon fontos az, hogy nem szabad a fogyasztóknak gyakorlatilag ilyen magán jellegű legfőbb államügyészé avanzsálniuk, hiszen magánszemélyeknek kell érvényesíteni a jogokat. Én sokkal inkább úgy gondolom, hogy a közhatás, közhatóságoknak kellene a fogyasztókért dolgozniuk, és nem fordítva. Az, hogy magánúton érvényesítsék a jogaikat, az emberek tulajdonképpen messze nem fogja a bíróságoknak a terheket levenni a válláról, hiszen tudjuk jól, hogy a bíróságok nem is bírják hatékonyan a, az ügyhátralékot menedzselni. Még egy kérdés, hogy ki kapja meg a pénzt. A mm, kollektív jogorvoslat tulajdonképpen nem fog felrebb módon működni, méltányosabban működni. Mondanék egy példát erre. A sértett feleknek kifizetett kompenzáció az USA-ban nagyjából 36%-ot tesz ki az összes ügyet tekintve de ennek a pénzek a nagy részét sokkal inkább a, a felperesek felé csatornázzák. Nagyon lényeges az is, hogy az ügyvédek nem mazsolázzák ki gyakorlatilag azokat az ügyeket, amelyek tulajdonképpen jól fizetőnek tűnnek. Aztán, a, hogy a kollektív és az effektív egymással szemben áll-e. Én a magam részéről úgy gondolom, és hát húsz éve vagyok ebben az ágazatban, hogy minél több fél vesz részt egy per, perben, annál tovább tart az ügynek a lefajtatása, és azt gondolom, hogy ez nem a helyes út, kis összegek esetében pedig hát egyébként sem működik. Mit tudunk akkor tanulni? Nagyjából a csoportos keresetek esetében 35%-ban arra kerül sor, hogy az érintett cégek gyakorlatilag csődbe mennek. És ezen a csődön, csőd lehetőségen túl, ugye azt is látjuk, hogy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 nem volt lát, előre látható, hogy úgynevezett zsarolási eh, megegyezések, a blackmail settlements-ekre kerül sor. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy igen, eh, alacsony áron egyeznek meg, még, még mielőtt egyáltalában a, a, a, a, az eljárásra érdemben sort kerül. Nem ö, szabad tehát, hogy ö, a gazdasági realitások arra kényszerítsék a vállalatokat, hogy feltétlenül magán megállapodásokkal ki, e-, kiegyezzenek. Itt nagyon nehéz kérdés a, a bizonyítási teher kérdése. Éppen ezért túl optimista lenne azt gondolni, hogy megfelelő biztosítékokkal tudunk operálni a tagállamokban. Az úgynevezett opt-out megoldások sem ö, tűntek túl hatékonyaknak. Egy másik probléma az, hogy nagyon magasak a vissza nem téríthető költségek. Például ö, volt egy siemens kapcsolatos ö, csoportos kereset, és a amely nagyon szerencsétlenül végződött, de ez is két millió dolláros ügyvédi költségekkel járt, és végül is semmi eredmény nem hozott, és ezek a költségek nem voltak visszatérítek. Amennyiben nem sikerült volna kiszállni a dologból még a per elején, akkor akár két számjegyű milliós költség keletkezett volna. Azután ne feledkezzünk meg az igen magas biztosítási de az akár 20%-ot is elérhet. Ki fizeti meg ezeket a növekvő költségeket? Nos, a fogyasztók. Éppen ezért mit kell elkerülnünk minden áron? Az USA a tapasztalat azt tanítja nekünk, hogy ne legyen opt-out modell, ne felejtkezzünk meg arról, hogy a vesztesnek kell fizetni, ne legyen úgynevezett sikerdi <clears throat> és ne, le, ne legyenek büntető jellegű kártérítési összegek. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Tehát ö, vigyázzunk, hogy a <clears throat> alternatív ö, ö, lehetőségek, ö, illetve az alternatív lehetőségek alkalmazását kellene segíteni. Azután a kis ö, összegű ö, perek től nem szabad megfosztanunk a rendes bíróságokat, ugyanis <clears throat> ezek negatív eredményekkel járhatnak. és az alternatív megoldásokat favorizáljuk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm. Ugye itt lesznek a fogyasztóvédők is, úgyhogy az utolsó előtti felszólalónk Malcolm Carlyle. Thank you very much, Mr. Chairman, for your invitation. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Három dolgot szeretnék már a bevezetőben elmondani. Az egyik az, hogy a Justice Forum, a European Justice Forum gyors és hatékony jogorvoslatot kíván az indokolt panaszokra nyújtani, és nyilván azonosítani kell a jobb útjait, módozatait annak, hogy ezt megoldjuk. Egy egységes európai eszköz, amelyel megoldható lenne ez egy újfajta megközelítésre volna szükség, amelyet arra támaszkodunk, amely kapcsán arra támaszkodunk, hogy lássuk, hogy Európában milyenek a hagyományok, és nyilván tulajdonképpen személyre szabott megoldást kellene alkalmazni az egyes európai, az európai országokban. Az alternatív vitarendezési mechanizmusokat a fogyasztó védelmi módozatokkal megerősítve kellene biztosítani, és még egyszer mondom, a méltányosság, és az, hogy vége lesz ezeknek a pereknek, ez egy nagyon fontos aspektus. Nagyon lényeges elmondani, hogy a kollektív jogorvoslat nem ugyanaz, mint a csoportos keresetindítás. Nagyon sok esetben itt összemosták a két dolgot, mert a úgy tűnt, hogy a jogorvoslatot a KKV-k és a magánszemélyek felé csak a csoportos kereset tudja biztosítani. Az egyik oldalon ugye ott van az indokolt esetekben a kártérítés, a kártalanítás, és nagyon fontos itt, hogy a csoport minden tagjának ugyanaz legyen a panasza. A jogorvoslathoz nagyon nagy szükség van arra, hogy a KKV-k és a magánszemélyek is lássák azt, és pontosan fel tudják mérni, hogy mik lesznek a költségek, és hogy mennyire lehet számítani arra, hogy valóban véges lesz a folyamat, hiszen akkor fel tudják mérni ők is a kockázatot. A másik dolog, amit kiemelnék, hogy az alternatív vitarendezésnek nincsenek konkrét módozatai. Ezek nagyon sokszor ugye önkényesek és peren kívüli bíróságon kívüli mechanizmusok, amelyekkel tulajdonképpen a részes felek megoldásra jutnak kívánságuk szerint. Na most ennek a, az ADR-nek a technikái nagyon különbözőek lehetnek, lehet, hogy a felek egymás között ülnek le, de vannak egyeztetések, és vannak nagyon formális mediációs lehetőségek is. De az ADR struktúrája országonként változó. Éppen ebből következik, hogy nincs egy mindenki számára megfelelő eljárás, ami Európában alkalmazható lenne. Éppen ezért minek is kéne történnie. Azt gondolom, hogy a, az eredményekről kellene és az eljárásokról megegyezni, és akkor ezeket a, az elképzeléseket vivendi vivendiként minden ország saját hagyományai szerint alkalmazhatja. Mint ahogyan mondtam tehát, hogy a mediáció az, amit ADR alatt értenek. De a mediációhoz ugye jól képzett és hát elég drágán dolgozó mediátorokra van szükség, és ők azért láthatók, mert ők kapcsolódnak be az ADR-be. De a tipikus vitarendezési formák, alternatív vitarendezési formák olcsóbbak, és talán nem is ennyire formálisak. Nagyon sokszor megoldhatóak az ilyen ügyek, akár egy ügyfélszolgálati módozatban is, és tudjuk, hogy per, perek nélkül is megoldhatóak egyébként a, a panaszok. Hogyha egy-egy termékkel kapcsolatban panaszt nyújtanak be a fogyasztók. A vitarendezési testületek nagyon sok országban léteznek, az északi országokban is, Hollandiában, az Egyesült Királyságban is, és ezek a testületeket tulajdonképpen ágazatonként szervezet, szervezik meg, és nagyon sokszor nem csak az üzleti vagy ipari szervezetek, hanem a fogyasztóvédelmi szervezetek is támogatják. Talán a legfejlettebb ADR rendszer a Hollandiában működik, 49 ilyen szektorális testület működik, és ez lefedi a panaszokat, és nyilván a jó hírnevüket védik azok, akik kapcsolódnak, bekapcsolódnak ebbe a rendszerbe. A Dispute Resolution Committee, tehát a vitarendezési bizottság egyfajta ernyőszervezetként működik e fölött, és aztán van egy külön testület is, ami a pénzügyi szolgáltatásokra szakosodott. Nagyjából 11 ezer esetet tudnak évente ezzel a mechanizmussal rendezni, egy átlátható módon, és az említett bizottság tulajdonképpen a fogyasztó felé egyfajta úti tervet ad arra nézve, hogy hogyan tudja jogait érvényesíteni. És nyilván ez egyfajta olyan útmutató, amihez érdemes is tartania magát az embernek. A szektorális és horizontális ombudsmanok intézménye is elterjedt Európában. Ez hasonlatosan működik, mint az északi ombudsmani rendszer. Ma nagyon elismertek, mert méltányosan és átlátható módon dolgoznak, és mindkét fél számára tulajdonképpen abban segítenek, hogy a vitát lerendezzék. Az is nagyon érdekes, hogy nagyon sok esetben azok a panaszok, amelyeket úgy ítélnek meg, hogy nem érdemes őket tovább vinni, azt a ö, vissza is utasítják, mert azt mondják, hogy nem, megalapod, nem megalapozottak, legalábbis az északi országokban így van, de a londoni iroda is így működik, ahol 160 ezer esetet kell évente feldolgozni, és a 40%-a ezeknek az eseteknek tulajdonképpen olyan minősítést kap, hogy nem megalapozott. Vannak persze a kormányok által felvázolt sémák is, és hát minden tagállamban léteznek kártalanítási struktúrák. Általában a kormány és, a, és az ipar finanszírozza a kártalanítási ö, rendszert, és a briteknél abban az esetben, ha például a bányászoknak valamiféle tüdőkárosodása van, akkor ennek is megvan a kompenzációs sémája. Nyilván a legfontosabb az az, hogy főleg ezekre az esetekre nézve, hogy a konfrontációs pereskedéseket elkerüljék mert ez nagyon sok pénzt is megtakarít. Az ADR tulajdonképpen ez azért nagyon keresett, mert gyors, nagyon rugalmas, és tulajdonképpen a végességet, az, hogy végeredményre jutnak, az adott. Ahogyan már elmondtam, a hasonló panaszokat csoportba fogják, és amennyiben a formális jogi eljárás nem megoldás, akkor az informálisabb sikra kell azt terelni, hogy, hogy a megoldás megszülessen. És azt gondolom, hogy az érintett felek nagyon jól tudják, hogy a pereskedés időigényes, nagyon költségigényes, éppen ezért az ADR sokszor jobb gyógyírt jelent. A fogyasztóvédelmi hatóságokra térnék rá. Amennyiben itt jogsértés történik, és kártalanítási igényel áll elő valaki, akkor nyilván valakinek állnia kell a költségeket, és a, kor, a hatóságoknak az lenne a feladata, hogy egyfajta enyhítő jellegű intézkedéssel ne hagyja elhatalmasodni itt a, a kárigények az összegét. Ebben a kontextusban akkor nézzük meg, hogy merre is vezet az út. Előfordulhat, hogy nem tudnak megegyezni a, az érintett felek, és bíróság elé vonulnak mégis. És hát erre lehetőséget is kell biztosítani. Az ADR-rel és azzal, hogy ösztönözzük ennek az alkalmazát, én azt gondolom, hogy minimalizálni lehetne a pereskedést. Amennyiben persze a felek úgy kérik, hogy mégis bíróság előtt oldják meg a vitájukat, akkor erre is lehetőség nyílik. Amennyiben a közhatóságokat is bevonják a folyamatba, akkor a bíróságnak biztosítani kell azt, hogy tulajdonképpen visszaélés nem történik, és a szabályozóknak sem szabad mondjuk egyfajta esküdszéké vagy, vagy bíróságá, bíróvá előlépnie. Elmondtam már, hogy a végrehajtatóság és a finalitás nagyon lényeges, és ezt kell jogilag rögzíteni az ádérek esetében. Sokszor elhangzik az, hogy az alternatív vita rendezés nagyszerű eszköz, de ha nincs a háttérben egyfajta kollektív pereskedés vagy kereset, akkor mégsem lesz hatékony. A kérdés az, hogy ez tényleg így van-e. Amennyiben nem helyes módon prezentálják a megalapozott eseteket, akkor valóban az a kérdés, hogy akkor érdemes elkezdeni a csoportnak, a csoportos keresetnek a benyújtását, vagy más fórumhoz forduljanak. Sokszor ugye utolsó mencsvárként még mindig ott van a bíróság, és azt gondolom, ez még mindig jobb, mint hogyha egy új európai eszközt vezetnénk be. Nagyon sok Európa szerte érvényes jogszabály van érvényben a vitarendezésre, ezek mind különböző, különböző nemzeti hagyományokban vannak beágyazva, és azt gondolom, hogy nem lesz lehetőség arra, hogy a 40 különböző létező és hatályos jogszabályt harmonizálják. Hiszen elmondtam, hogy nagyon különbözőek a polgári jogi rendszerek és ezért kérdés, hogy érdemese valóban próbálkozni egy új európai eszközzel. Azt gondolom, hogy Brüsszelben és ahol máshol sem akarják az amerikai csoportos kereseti rendszert újra feltalálni. Amennyiben azonban egy egységes európai eszköz kívánunk létrehozni, ahol 400 millió fogyasztó él a belső piacon. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk a visszaélésektől tulajdonképpen megvédeni ezt a működő rendszert, hiszen vannak már, megtapasztaltuk a visszaéléseket, csoportos kereseteknél, amit a briteknél indítottak a 80-as, 90-es években. És ezek hát elbuktak, mert a bíróságnak sikerült visszautasítani a kereseteket azzal, hogy nem megalapozottak. De ezt csak azért tudták elérni, mert megvolt a fedezet ehhez, de még egyszer mondom, ugye óriási összegekről beszélünk, behajthatatlan 10 milliós nagyságrendű költségekről van szó. Úgyhogy összességében összefoglalva azt javasolnám, hogy inkább egyedi és kollektív jogorvoslati eszközhöz nyúljunk, amelyet az ADR-re alapozunk, amelyet a bíróság ellenőriz, felülvizsgál, arra nézés, hogy történik-e visszaélés, hogy méltányos legyen és véges, és minden tagállamnak biztosítsuk azt, hogy ezt a modellt átvehesse, adaptálja oly módon, hogy az a nemzeti jogrendszeréhez a legjobban passzoljon. Köszönöm. Ebenfalls herzlichen Dank, und jetzt bitte ich noch... Nagyon köszönöm, és most Macia Rivite asszonyt kérem, hogy röviden foglaljon állást. Remélem jól mondtam ki a nevét, nem látom, hogy hol ül. Öné a szó, parancsoljon. Thank you very much, Chia. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy kifejtsük a <clears throat> magunk álláspontját. Nem fogjuk az idő rövidsége miatt azt teljes álláspontokat ismertetni, mert ez ismeretes. Néhány pontra szeretnék koncentrálni. Először is nézzük az USA helyzetet, USA beli helyzetet. Az a helyzet, hogy ugye erről sok szó esett már, és el kell mondani, hogy, hogy sem az említett számok, meg a <clears throat> tekintetében sem, a tradíciók tekintetében nem lehet összehasonlítani az usa az EU-val, hiszen ott a költségek is egészen mások, mint amik felmerülnének az EU-ban, és nem lehet tehát éppen az, ezért a számokat összehasonlítani. Például a spanyol tapasztalat alapján, ahol egyébként van ö, csoportos kereset. Nos, itt nem tapasztaltunk visszaéléseket, illetve túlzott ö, költségeket. Kanadában is egyébként ismeretes ez az instrument. Ö, ahol az USA tapasztalatait 20 évig figyelték, és utána megfelelő biztosítékokkal megtűzdelve átvették a rendszert. Az a lényeg, hogy olyan biztosítékok legyenek, amelyek a méltányos megoldást lehetővé teszik Európa számára is. Ami az alternatív ö, vitarendezést illeti. Mi is amellett vagyunk, hogy a pereskedés legyen a legutolsó lehetőség. Igen, sok tapasztalatunk van már Európában ezzel kapcsolatban. Az nordikus országokban is nagyon jól használják az ADR-t, de ott is ettől függetlenül a csoportos eh, keresett indítás lehetőségét is ismerik, és nagyon is eh, gyakorolják. Természetesen eh, ezen belül is lehetőség van a peren kívüli megegyezésre. A, például volt egy eset, ahol az Európai Bizottság megbírságolta három három vállalatot, például az Arielt, mert árkartelbe lépett még két másik mosopor gyártóval, és ebben az esetben a mi tagjaink a vállalatokhoz fordultak, akik ugye kényesek a jó hírnevükre, és azt kérték, hogy fizessenek kompenzációt egy peren kívüli megoldással, azonban a vállalatok azt mondták, hogy nem volt semmilyen konkrét hát, katasztrófa a mm, rosszul feltüntetett adatok miatt, tehát ezért nem voltak hajlandók barátságos úton megoldani, tehát az ADR-nek is megvannak a maga korlátai. És az utolsó megjegyzésem az EU kontextusról, ugye több területen szükség van a csoportos keresetre. Természetesen közös alapelveket kell kimunkálnunk ezzel kapcsolatban. A, ami a horizontális eszközt illeti, van, ne, valószínűleg ez elég hosszú ideig tartana egy ilyen törvényjavaslatot létrehozni, tehát azon gondolok, hogy esetleg általános, koherens elveket kellene először létrehozni, akár az év végére készen állnának ezek, és azután szektorális ö, mm, módszereket ettől függetlenül ki lehetne munkálni, méghozzá a bizottság által előterjesztett alapelvek alapján. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, és Két kolléga szeretne hozzászólni, Rapti kolléga női először is a szó parancsoljon. Thank you very much, Mr. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm, hogy összehozta ezt a meghallgatást. Nagyon hasznos számunkra. Redding asszony kérdezném meg, hogy mi a személyes véleménye a teljes kérdéskörök, persze most nincs velünk. Azt szeretném önöktől hallani, hogy milyen részletekkel tudnak szolgálni a készülő törvényjavaslatról, vagy rendelet. Ugye az IMCO-nál az én véleményemet le kell tennem az asztalra a csoportos kereset indítással kapcsolatban. Ezért nagyon hasznos számomra ez a meghallgatás, és volt alkalmam ugye a végkövetkeztetéseket is meghallgatni, már nem emlékszem a előadó nevére, és örömmel hall, hallgattam meg a, a fogyasztók véleményét is. Még egyszer köszönet ezért az elnökségnek. Köszönöm, Köszönöm szépen! Megadom a szót. Il Presidente, la Commissione per aver fatto... Köszönöm szépen minnyájuknak, és köszönöm a szakbizottságunk elnökségének is, hogy megtartották ezt a meghallgatást. Véleményem szerint azt mondhatom el, hogy egy kicsit aggódom, ugyanis tudatában vagyok annak, és meg is vagyok győződve arról, hogy helyes az, hogy egy ilyen nagyon komplex és kényes témáról olyan módon ö, dolgozzunk, hogy nagyon vigyázzunk, nagyon-nagyon óvatosan fogjuk meg ezt a témát, és ne engedjük, hogy ideológiai jövőképek azok, amik befolyásoljanak a véleményünk kialakításánál, amelyek inkább egy ilyen excesszív demokrácia felé vinnének el bennünket. Tehát nem szabad, hogy valamiféle abstrakciók felé hagyjuk magunkat elragadtatni. De ami engem aggodalommal tölt el, az az, hogyha a dolgokat túl tökéletesre akarjuk kialakítani, és minden kockázatot ennek során el akarunk kerülni, akkor ez oda vezet mindig, hogy az ember inkább semmit nem csinál. És nekem jelen pillanatban ez a benyomásom, mintha ez történne itt is. Ugyanis azért itt különböző érdek szférák vannak, és vannak olyan érdekszírek is, amelyeknek az lenne az érdeke, hogy semmi ne történjen a dologban, és ezt az érdeket, ezt egyébként nagyon sok technikai, technikai jellegű érvel, tematikai dolgokra széttöredezve is lehet prezentálni, de Európa, az egységes Európa nem engedheti meg magának azt, hogy olyan helyzet alakuljon ki, ahol a csoportos jogvédelem racionális módon egyáltalán szinte nem is létezik. És tehát gyakorlatilag az Egyesült Államoknak a réme az persze azért helyes dolog, hogyha mindig végig gondoljuk és szem elé helyezzük, hiszen én azt gondolom, meg vagyok győződve arról, hogyha ugyanazt tennénk, mint az Egyesült Államokban, az tényleg szörnyű lenne, de én azt gondolom, hogy ha bizonyos fokig, bizonyos intézkedéseket egy kicsit megpróbálunk megszelidíteni, és beépítünk bizonyos fokú ellenőrzést a rendszerbe, akkor ezeket el tudjuk kerülni, hiszen gyakorlatilag az Egyesült Államokban ez a terület, ez egy igazi üzlet. Tehát gyakorlatilag ez jogi eszközként alakult ki, mégis üzletté vált. És 95 százalék az eseteknek már nem is kerül bíróság elé, hiszen annyira rettegnek a cégek az ilyen esetektől, hogy már előtte megegyeznek. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz jel, hiszen így a joghoz való hozzáférés nem biztosított, és ezt valóban így nem tehetjük, mint ahogy ezt az Egyesült Államokban történik. De hát erről nincs is szó. Itt arról van szó, hogy meg kell beszélnünk azt, hogy hogyan tudjuk ezt a dolgot leszelidíteni, hogy megkülönböztetni a magán és a közjogi területre. Hogyha ugyanis egy közjogi kezdeményezésről beszélünk, a jog biztosítása, például a versenyjog, ami helyes dolog, és egy ilyen köz ö, életben zajló kezdeményezés védelemhez vezet. Azonban egy magánjogi területen ott a végén egy kártalanításnak kell kialakulnia. És ezért nagyon fontos, hogy elkülönítsük a közjogi területet és a magánjogi területet. És ezt viszont csak polgárjogi eljáráson belül lehet kialakítani és szabályozni. Tehát ezt olyan módon kell kialakítani, hogy ez egészen finoman és precízen erre lehetőséget adjon. 14 EU országunk van, akik már bevezették a csoportos kereset eh, eh, lehetőségét, de különböző módon. A többiek még be sem vezették. Tehát gyakorlatilag az egyik lehetőség az az, hogy ki kell egyenlíteni ezeket az eh, különböző jogi felfedásokat. Van két Európa ezáltal gyakorlatilag, egy kicsit visszamaradottabb, egy kicsit előrébb járó Európa ezen az úton módon, és ez nagyon megnehezíti az európai szintű megállapodásokat. Tehát gyakorlatilag nagyon kell vigyáznunk, hogy az egyenlőség elve joghoz képest hogyan alakuljon, és ez a különböző államokban különböző módon kerül mérlegelésre, azonban vannak olyan helyek is, ahol a kollektív jogvédelem nem működik, hiszen van, ahol teljesen magától értetődő, hiszen, és ennek is kell lennie, hiszen az EU-ban élünk. És nem arról van szó, hogy mindent egységesíteni szeretnénk, és mindent egész egyszerűen csak ki akarunk vasalni. De hogy a svédek így teszik, az angolok meg, ahogy itt elhangzott, egy olyan rendszerrel dolgoznak, amit group litigation oldalnak neveznek, és ezzel nagyon sok gyakorlati tapasztalatot is szereztek. Például még a németek is a tőkepiacaikon modelleljárást vezettek be. Ez mind olyan tény, ami azt mutatja, hogy keresik a megoldásokat a tagállamok, és ez azt is mutatja, hogy van rá lehetőség, hogy néhány normatív elvet ezekből kidolgozunk magunk számára, hogy Európa is megnyúl, megnyílhasson a csoportos jogvédelem irányában, és éppen ezért, elnök úr, én egy enyhe, soft, de horizontális megoldás híve lennék, majd ezután szektorális megoldások, különböző témák szempontjából kidolgozható, hiszen nyilván nagyon nagy különbségek vannak a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem között. Tehát ez lehetne egy, meg, egy, kialak, egy ö, járható út. És talán még egy utolsó megjegyzést engedjenek meg. Én teljesen egyetértek azzal, amit itt az alternatív jogorvoslatokra ö, egyességek kötésére elhangzott. Ez egy nagyon jó megoldás lehet arra, hogy a bíróságaink túlterheltségét enyhítsük, hiszen ez az elmúlt időszakban tényleg méreteket öltött. De azért ez nem lehet minden a csoportos jogvédelem területén, tehát nem lehet csak az alternatív jogorvoslat és egyességek melyeket kívánatosnak tarthatjuk. Tehát, hogyha gyakorlatilag támogatnunk kell azt, és a jogrendszerünkben elő kell irányozni ezt a lehetőséget, hogy bíróság elé kerülhessenek ezek az ügyek. Tehát végkövetkeztetésként, hadd mondjam el, hogy döntenünk kell, hogy mi ebbe az irányba szeretnénk menni, és el kell határoznunk bizonyos dolgokat annak érdekében, hogy elkerüljük a stagnációt, hiszen én ezt a veszélyt látom ebben. Köszönöm szépen, a Wallace a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ezt a meghallgatást is, ami azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt mindannyiunk számára. Nagy mértékben egyértek azzal, amit Berlinguer képviselőtársunk elmondott, és azt gondolom, hogy tegyük egyértelművé, hogy itt Európában vagyunk, és Európában egyszerűen mások a jogi hagyományok. Vannak jogi hagyományok, különbözőek, és vannak olyan értékeink, amelyek alapul szolgálnak ezekhez, és ezek mértékben különböznek az usáéktól. Ugyanúgy nagyon világosan kell fogalmaznunk, hogy nem azért vagyunk itt, hogy hatóságok általi jogérvényesítésről beszéljünk, hanem a magán jogi mechanizmusokról és a megfelelő körülmények között lefolytatott vitarendezésről. Éppen ezért mondom, és mindannyiunk számára is lássuk azt, hogy ez az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés egyik módozata legyen. Portugál hozzászóláshoz kapcsolódva mondanám azt, hogy ugye hallottuk, hogy itt nagyon hosszú időre tekint vissza a kollektív jogorvoslat, és hát minden nehézség dacára, persze lehet, hogy valaki majd kiavít, nem látom azt, illetve hát látjuk azt, hogy nagyon sok esetben visszaélnek a lehetőségekkel, sorban mennek csődbe, úgyhogy vannak problémák a rendszerben, mégis nem azt mutatja, hogy az amerikai jelenséget másolná, ahogyan itt ez elhangzott. Úgyhogy ez azt mondatja velem, hogy föl tudunk állítani Európában egy rendszert, ami itt nőtt ki, Európában, és a saját szükségleteinknek megfelel. Emlékeznék arra is, hogy részben az okok a mögött, hogy a hosszas vitában itt részt veszünk, és az Equitable Life program kapcsán emlékeznek, hogy a parlament kivizsgáltatta, hogy miért nem működött ez az alap, és mi volt a háttérben, az egyes európai országokban. Úgyhogy egy dolog világos volt, hogy igen, az ADR rendszer működik, de az Equitable Life esetében az áldozatoknál nem volt kielégítő eszköz, mert ide-oda tologatták az aktáikat az ombudsmanok között, még az Európai Parlamenti Ombudsman is ajánlásokat tett, amelyeket viszont nem vettek figyelembe. És ez nem elfogadható akiknél a jogorvoslat működött, azok tulajdonképpen pénzügyileg eléggé jól el voltak keresztve, hogy úgy mondjam, és az érintett céggel tulajdonképpen előzetesen már megállapodásokat kötöttek. Szerintem ez nem elfogadható és bármennyire is bízunk az alternatív vitarendezési mechanizmusra van, mint modellben, igenis biztosítani kell a bírósághoz való hozzáférés jogát, és egy olyan rendszer kell felállítani, amelyel ez biztosítható, annak érdekében, hogy határon átnyúló kollektív jogorvoslatot tudjunk szavatolni az érintettek számára. Köszönöm, Diana és Lichtenberger kollégái szó most. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt meghallgatni a szakembereket, hiszen különböző szemszögekből világították meg a témát. Azt gondolom, hogy van egy problémánk, ami egy átfogó problémánk a csoportos keresetekkel kapcsolatban, hogy a tagállamok számára, szám, részéről ez még nem egy annyira bevált és kívánatos dolog, hiszen ez még egy eléggé új dolog a jogi életben. Például Ausztria a csoportos keresetek témájával a restitúciós kérdésekkel kapcsolatban került szemben, amit egy Egyesült államok beli ügyvéd egy teljes csoport részéről hozott Ausztriába, és nagyon nagy vitákhoz vezetett. Sajnos el kell, hogy mondjam, hogy még antiszemita alhangja is voltak ennek, színezete is volt ennek a dolognak, ami nagyon sajnálatos, de ezt most hagyjuk. Tehát, ami nagyon fontos, hogy új elem ebben az, és nem is az a kérdés, hogy szükségünk van-e erre Európa részére. Az nem is kérdés, nyilván szükségünk van rá, hanem hogy hogyan. Tehát a kérdés az inkább az, hogy meghallgattuk azt, hogy milyen félelmek vannak az irányban, hogy az európai jogrendszer amerikanizálódhatna ezáltal, és ezt ilyen módon nem szeretnénk. Ez teljesen világos, hiszen gyakorlatilag az elmúlt években, évtizedekben a különböző fogyasztói szervezetek részéről is már negatív tendenciákhoz vezetett ez a rendszer. Azonban mégis vannak bizonyos kérdések, amelyeknél új joghoz való hozzáférési utak, csatornákra van szükségünk, amik nem annyira újak talán. Mindegy, hogyha, hogy most a perekről, vagy a modell perekről beszélünk, hiszen gyakorlatilag Európában néhány hagyományos jogrendszerben már léteztek, tehát nem valami hatalmas újdonságról van itt szó. Az újdonság ebben az eszmecserében inkább az, hogy mi mindig az USA modell képe lebeg a szemünk előtt, amikor ezekről a dolgokról beszélünk, és ez az, amit el kell kerülnünk. Tehát gyakorlatilag a kérdés az az, hogy hogyan is tudnánk ezt megtenni. Nekem az a véleményem, hogy a a bírósági út teljes kiküszöbölését én hibásnak tartanám. mert Mégpedig azért, mert egész egyszerűen már sok esetben már a fenyegetés, hogy majd ez az eset akár bíróság előtt sikeres lehet, már hatott. Tehát én elnézést, én is fogyasztó vagyok. Most ezeken a dolgokon, amik itt elhangzottak érvek ez ellen, én csak nevetni tudok. Egy service hotline, ami Indonéziában veszi fel a telefont, és nekem, mintha hülye lennék, olyan válaszokat ad, és gyakorlatilag olyanokat kérdez, hogy egyáltalán bedugta a konnektorba azt a mosó, mosógépet. Tehát azért hadd mondjam el azt, hogy ezek a belső hotline-ok, ezek gyakran, gyakran ilyen viccszámmá váltak a cégek részéről. Tehát gyakorlatilag az ilyen jellegű panaszok, dolgok pontosan az ilyen kiszervezések miatt keletkeztek, illetve hogy mivel már egyáltalán nem profik válaszolnak az emberek fogyasztó kérdéseire, és ezért is ez a dolog gyakorlatilag tárgyát vesztette. Tehát, hogyha egy valami fogyasztó elmondja azt, hogy, hogy cégen belüli kitelepülésekkel e, milyen tapasztalatokat szereztek, hát olyan tapasztalatokat lehet hallani, mintha az ember kabaréban lenne de gyakorlatilag ezt ugye egy fogyasztó azért ezt egy botrányosnak is tartja. Tehát azért szerintem mondjuk ezt ki, hiszen ez a dolog egy olyan irányba fejlődött, ami megszavarta a legkülönbözőbb területeken a fogyasztói bizalmat, hiszen régen oda telefonáltam, mint fogyasztó, azt mondtam, hogy ez vagy az nem működik, akkor ott ült egy ember, aki tudta, hogy miről beszélek, és gyakorlatilag úgy beszélt velem, hogy megpróbáltuk ketten valahogy kiküszöbölni a dolgot, de hogyha most felveszi valaki Indonéziában a telefont ilyenkor, és csak az az érzésem van, hogy gyakorlatilag szeretne tőlem megszabadulni, akkor én ezt nem tekinthetem fogyasztói szolgáltatásnak vagy kiszolgálásnak, és ebben a legkülönbözőbb esetek is előfordulhatnak. Tehát véleményem szerint a legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, tehát hogyan tudjuk megőrizni a hozzáférést a bíróságokhoz, hiszen hogyha ez az intézmény nem szerepel a rendszerben már, akkor azt lehet mondani, hogy ez az egész gyakorlatilag egy ilyen vicc dologgá válik, tehát gyakorlatilag szinte nincs is értelme, most nem is tudom, hogy hógtajcsban hogyan mondják, hát ez gyakorlatilag a fogyasztók félrevezetése lenne akkor már. Azt gondolom, hogy ez egy jó dolog lehetne, hogyha összességében sikerülne a kommunikáció minőségét javítani. Azt gondolom, hogy nehéz dolog lesz a három érintett területen egy közös ernyőt föléjük húzni, már csak törvényhozásilag is, hiszen azt gondolom, hogy kénytelenek leszünk szektor specifikusan eljárni a dologban, azonban mégis a szektorok számára szükségünk van egy egységes törvényhozási elnyőre. De nehezen tudom elképzelni egyébként azt, hogy egy normál fogyasztó ugyanolyan módon pereljenek, mint, és ugyanúgy kezeljük ezeket a pereket, mint hogyha mondjuk környezetvédelmi esetekről lenne szó, hiszen itt hatalmas nagy különbségek vannak. Azt gondolom, hogy az egyes szektorokat nagyon pontosan azért meg kell vizsgálni részleteikben, a követelményüket, de az egész talán, hogy egy, egy nagy törvényhozási ököl csapjon le ezekre a területekre, hát én nem tudom. Én, én azt gondolom, hogy inkább azt javasolnám, hogy próbáljunk meg itt valami más utat találni és hogyha ezeket az ombudsman modellek és csupán specifikusan szektoriális modellek meg azzal a problémával járnak, hogy gyakorlatilag itt a speciális panasz helyek, például, hogyha hajó utasok, vagy, vagy repülő utasok, légi utasok például mm, tehetnek panaszt, hát például nagyon bonyolultá válnak ezek az esetek. Mindenki e, talán tudna mesélni a saját tapasztalatából arról, hogy ha az ember csak így egyedül, e, mint egy személy megpróbál a nagy társaságokkal szemben a jogát érvényesíteni. Tehát azt gondolom, hogy az általános alapelveket rögzíteni kellene, ezt el tudom képzelni, de én azt gondolom, hogy azért ennyiben nem hagyhatjuk a dolgokat, tehát azt gondolom, hogy igenis szükség van specifikus szektoriális szabályokra. Tehát nem lehet az egészet helyzetet általánosságban egységesen kezelni. Azt hiszem, hogy a tagállami helyzetek is emellett szólnak. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Ma- Masszív kollégái a szó, parancsoljon. Mm, decir 40 Így leszek, mert nem sok időnk van. Több mint 40 évvel ezelőtt én is elkezdtem dolgozni ügyvédként, és azt kell mondanom, hogy teljesen elképzelhetetlen volt annak idején az, amiről ma itt beszélünk, nem is mertek volna hinni abban, akár az ügyvédtársaim sem, hogy különböző új honoráriumokat, sikerdíjakat kérjenek. Abszolút fel sem merült volna. Ma egészen másként működik a dolog, minden nyitott, ugye a globalizáció révén mindenütt mm, létezik már, ez vagy az a mechanizmus is. Nagyon érdekes volt számomra a négy előadónknak az előadás. Mert ahogyan Berlinger képviselőtársunk is elmondta, egy nagyon súlyos problémáról van szó, és ezt nem szabad csak úgy szőnyeg alá söpörni. Köszönöm mind a négy előadónak, főleg a Siemens képviseletében az tapasztalatairól beszámoló hölgynek a, az előadását mert ugye beszélt a zsarolásról is, és a saját munkám során is találkoztam ezzel a jelenséggel. Mindenképpen eh, figyelni kell arra, hogy a határon átnyúló jogalkotásban itt Európában eh, az etika maradjon továbbra is a vezérmotívum, és ezt nyilván a gyakorlatban is át kell ültetni. Köszönjük szépen, Maszik Pór, miután kicsit késünk, eh, és kint van a lengyel miniszter, hát lemondok az összefoglalásról és a következtetésről, de azt elmondom, hogy angol nyelven meg lesz a dokumentum a témában, és a titkárság felé természetesen közvetítjük akkor a dokumentumot, a, az ígéretet pedig megkaptuk arra nézvést, hogy ebben a témában megkapjuk a bizottságtól is a dokumentumot. Köszönöm szépen minden szakértőnknek, hogy itt volt, és nagyon érdekes információkat osztottak meg velünk. Nyilván a fogyasztóvédelmi szervezet képviselőinek is köszönet azért, hogy itt volt. Lezárnám ezzel akkor a meghallgatást, és a lengyel minisztert azonnal fogadjuk. Szia, Perfect.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 dann vielleicht bitten wieder Kérhetem önöket, hogy foglaljanak helyet ismét, és akik pedig el szeretnék hagyni a termet, azokat kérjük, hogy ezt lehetőleg csendben tegyék, mert egy kicsit az időnken feszes, és ezért akkor üdvözlöm körünkben Krisztof Kiavkovszki urat, a lengyel elnökség részéről, miniszter urat, illetve üdvözlöm Korolecs eh, urat, államtitkár urat, a lengyel eh, minisztériumból a szellemi jogokkal fog foglalkozni, eh, ez Lengyelországban más illetékesség alá tartozik, és Piotr Szuhovszki urat is üdvözlöm, akik pedig a copyright témában illetékesek, de masszív úrhoz szeretnék fordulni, hogy az ügyrendel kapcsolatban szeretne valamit hozzászólni? Igen, az ügyrendel kapcsolatban. Nos, értem, hogy nagyon fontos meghallgatni a lengyel elnökséget. A kollégáimnak mondom, hogy mindannyiuknak elküldöm a szöveget. Ez egy Ez egyébként egy fenyegetés volt, amelyet egy auditálással kapcsolatban kaptam egy adott vállalattól, és szeretném, hogyha a ö, kollégák látnák, én morális szempontból nem érzem magam ö, fenyegetve. Nagyon köszönöm, majd elolvassuk ezt a fenyegető levelet, igen. Tehát akkor Kiakovszki miniszter úrnak köszönöm, hogy eljött, és nagy érdeklődéssel hallgatjuk, hogy mi fog történni, és öné a szó. Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu. Nagyon köszönöm, elnök úr. És úgy szólok önökhöz, hogy a lengyel elnökség után csak a jó együttműködés szellemének, szellemében emlékeznek majd vissza ránk. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés az, hogy a, a lengyel kormány nevében szólhatok önökhöz, és vázolhatom az elnökségünk terveit azzal a mandátummal, az önök mandátumával kapcsolatban, vagyis a Júri Bizottság mandátumának keretén belül. És még nagyobb megtiszteltetés, hogy nem csak a lengyel kormány és a minisztériumom nevében szólhatok, hanem két más minisztérium nevében is, Korolec úr a Balomon ő a gazdasági minisztériumot képviseli, és a kulturális minisztériumot egyaránt. És itt van velünk ma egy olyan személy, aki az én minisztériumom nevében a leggyakrabban lép önökkel kapcsolatba. A gazdasági minisztérium jelenléte azt jelenti, hogy a copyright és egyéb gazdaság határterületén található kérdésekkel is fogunk foglalkozni, pátensekkel, stb. ország szeretné elmélyíteni a EU parlamenttel fennálló kapcsolatait, folyt folytatjuk a jó munkát, amelyet már a magyar elnökséggel is közösen folytattunk. És egy személyes megjegyzés, köszönetem önöknek, mert jól emlékszem azokra az ülésekre, amelyeket Strasbourgban folytattunk, illetve Varsóban is nemrégiben tartottunk üléseket önökkel, és ezeknek nagyon jó eredményei születtek, és nagyon jó szellemben zajlottak ezek az ülések. Ma az önök, önök elé tárjuk a legfrissebb lengyel terveket, amelyeket már átírtunk, javítottunk a korábbi két ülésünk eredményeképpen. A történelemben először mi vagyunk az Európai Tanács soros elnökei. Ez persze <clears throat> igen nehéz feladat, és látjuk jól, hogy egy nagy kihívás számunkra jó kompromisszumok kimunkálása, a tagállamokkal való együttműködésünk során, illetve intézményközi kompromisszumokról is e, szó van. Azonban mindent el fogunk követni, hogy inspirációval szolgáljunk, és hogy mindig is részrehajlás mentesen moderáljuk a vitákat, és hogy a törvényhozás magas minőségű maradjon, és progresszív. és hogy kellő eredményekre vezessen a szakpolitikai területeken. A Lisszaboni szerződés nyomán nőtt azon területek száma, ahol a tanács is és a parlament közös együttdöntési mandátummal rendelkeznek, éppen ezért Lengyel ország ki jelenti a tanács nevében, hogy hajlandóak vagyunk és akarunk az Európai Parlamenttel teljes mértékben együttműködni. Most pedig nézzük a főbb célkitűzéseinket konkrét módon, azonban előjárban elmondanám, hogy ezek a célkitűzések nagyon jól harmonizálnak az Európai Unió általános vágyaival, célkitűzéseivel és céljaival, az Európai Unió nyilván nem csak a politikusok játéka, hanem az Európai Unió a normál hétköznapi emberek számára készült, és az a célunk, hogy őket szolgáljuk a napi problémáik megoldásában. Éppen ezért önök, a, a Juri bizottság tagjai, nos, önök pontosan a hétköznapi emberek problémáival találják magukat szemközt. Önök a vitáikat nem valamiféle vákumban folytatják. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy olyan projektekre koncentrálunk, amelyek nagyobb, egy, egy, egy nagyobb projekthez kapcsolódnak, nevezeten az Európai Unió polgárainak jogi védelme és elsősorban a tulajdon jogi védelemre koncentrálunk, mert hiszen ez összefügg a további gazdasági ö, fejlődéssel és az egységes piac konszolidációjával. Tehát olyan projektekről van szó, amelyeket ö, olyan címen futtatunk, hogy igazság a növekedés érdekében, vagy igazság szolgáltatás a növekedésért. Nézzük tehát az úgynevezett az öröklési jog. Tehát az Európai Uniós polgárok akik eh, ki akarják használni teljesen a szabad, nyitott határok adta lehetőséget, eh, úgy dönthetnek, hogy egy másik tagállamban kívánnak letelepedni. Biztos vagyok abban, hogy az öröklési joggal kapcsolatos új törvény ugye azt mondja ki, hogy egy ö, eh, bíróság fogja kezelni az örökösödési pereket, illetve örökösödési eljárást az egész Európán belül. A lengyel elnökség alatt megpróbáljuk azt biztosítani, hogy egy egységes megközelítést fogadjon el a tanács ebben, és nagyon intenzív, bár informális dialógusba kezdünk az Európai Parlamenttel is, és így remélhetőleg az első olvasat során már végleges szöveghez jutunk. Na most egy átlépünk a következő projektre, ez a brüsszeli egyes rendeletnek a újra tárgyalása, átvizsgálása, jól funkcionál ez a rendelet, azonban úgy gondoljuk, hogy még jobban tudna fungálni. Az a véleményünk, hogy lehetőséget kell adni arra, hogy hogy a ítéleteknek a végrehajtását gyorsítani kell különböző tagállamokban, és ennek kézzel fogható haszna lesz az átlag emberek számára, a polgárok számára, és az üzletek, pontosabban vállalkozások számára is, akik kártérítést akarnak kapni gyorsan és hatékonyan, és olcsón. A elnökségünk alatt arra készülünk, hogy olyan ö, döntéseket tudjunk hozni a tanácson belül, amelyel átdolgozhatjuk ezt a rendeletet nagyon hatékonyan. Ebben is a parlament segítségére számítunk, és egyébként ma már ezzel kapcsolatban volt is egy eszmecserénk. A következő projektre térnék át, ez is nagyon fontos, számomra is fontos, ez egy olyan kezdeményezés, amely a szerződéses jogra vonatkozik, európai szerződéses jog. Itt arra várunk, hogy ezt a kezdeményezést a bizottság elénk tárja, amely valószínűleg egy opcionális eszközben fog megtestesülni, és örömmel üdvözöljük azt, hogy az Európai Parlament júniusi dokumentumában jóvá hagyja azt a gondolatot, hogy egy ilyen opcionális instrumentum létrejön, és éppen ezért gratulálok a szavazat kimeneteléhez a parlament tagjainak. Hiszen ez, enne, ebben hatalmas potenciál rejlik, mert hiszen ez élénkítheti az a határokon átnyúló online kereskedelmet, ez új megoldásokat adhat a fogyasztóinknak, akik így sokkal vonzóbb ö, ö, piacokhoz jutnak ilyen módon, mind áruk, mind szolgáltatások ö, tekintetében és ez nagyon hasznos lesz a hm, vállalkozások számára is. Nos, elnökségünk alatt egy nagyon fontos tanácsi vitát kell, szeretnénk elindítani ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, és az ehhez kapcsolódó tör, törvénykezési munkával kapcsolatban. És már a jövő héten lesz egy informális ö, szopoti találkozója a igazságügyi minisztereknek, és remélem, hogy az önök bizottság is képviselteti magát a lengyelországi szopoti ülésen. A következő projekt, amire áttérnék, nos, ez is oda tartozik, azokhoz tartozik, amely az úgynevezett gazdasági élénkítési vagy gazdasági újjászületési programunkhoz tartozik. Itt eh, egy regiszterrel kapcsolatos projekt, ez azt jelenti, hogy, hogy nagyon gyorsan hozzá fogunk jutni bármilyen eh, kataszter vagy regiszterben tart, tartalmazott információkhoz egyszerűen és gyorsan és biztosan. És így a gazdasági adatok hoz való hozzájutás lesz nagyon könnyű. Reményeink szerint ez azt eredményezi, hogy igen, hamarosan a tagállamok megállapodnak ezzel a dosszéval kapcsolatban. Itt megint csak az a reményünk, hogy aktív dialógusba kezdünk a parlamenttel. A következő projekt, ezt tudom, hogy már bizonyos ide foglalkoznak, ezzel ez pedig az európai szabadalmakkal kapcsolatos. Egy egységes szabadalmi rendszert akarunk létrehozni, egy kódexet akarunk ezzel kapcsolatban fölállítani, hiszen a szabadalmi jog beli különbségek akadályozzák a országok közötti kereskedelmet, különösen ami a KKV-kat illeti, és megpróbál nagyon komoly politikai elkötelezettséget kiváltani a tagállamok részéről eme csomag iránt. Mindent megteszünk, hogy ezzel a dosszéval is előre haladást éljünk el, és megfelelő megoldásokhoz jussunk, különösen az úgynevezett a, a szabadalmi kódex vagy kóderendszer egységesítését illem. A, majd a gazdasági minisztérium képviseletében többet hallunk erről. Következő projekt, nagyon fontos szinten, a kulturális minisztérium fontos projektről szám. Ez pedig az úgynevezett el, elárvult ö, munkák, illetve mm, kulturális termékek. Ugye vannak online könyvtárak, és ezzel kapcsolatban remélem, hogy önök is úgy gondolják, hogy nagyon fontos döntésekre van szükség az úgy nevezett árva, vagy, vagy, vagy elárvult könyvek, filmek, stb. és egyéb művészi alkotások esetében ebben a kérdésben is eh, előre akarunk eh, lépni. Hát azzal zárnám, elnök úr, hölgyeim és uraim, hogy ma csak a legfontosabb projektekről számolhattam be. Ezek a prioritásaink gyakorlatilag. És ezek azok a projektek, amelyek a Júri Bizottság számára a legfontosabb. Tudok arról, hogy a elkövetkezendő hat hónapban még nagyon sok különféle fontos kérdés kapcsán fogunk eszmét cserélni. Ezekről nem tudtam időhiányában beszámolni önöknek. Én és a kollégáim továbbra is az önök rendelkezésére állunk, ha kérdéseik vannak. Köszönjük a figyelmüket! Nagyon szépen köszönjük, miniszter úr. Úgy értettem, amit elmondott, hogy a, témák telje, a témáink teljes spektrumát lefedik, amit itt szoktunk tárgyalni a szakbizottságban, és a két államtitkár talán majd az eszmecsere során állást foglal majd, ugye? Akkor most a vitával kezdjük, és Géringer asszony kap először szót. Dziękuję, panie przewodniczący. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak az expozéért, amelyben elmondta a lengyel elnökség prioritásait. Ugye volt már korábban is alkalmunk ezekről a kérdésekről beszélni, és minél közelebb jutottunk az elnökséghez, annál többet tudtunk meg, most viszont akkor a konkrét részleteket is elmondta. Köszönöm ezt. Két kérdésem lenne az európai szabadalomat ír Drinti az első. Június 27-én a versenyügyi tanácsban megállapodás született arra vonatkozóan, hogy legyen egy közös megközelítés a szabadalmakkal kapcsolatban, ami lehetőséget teremt arra, hogy a parlamenttel is megkezdődjön a munka. A kérdésem a következő a viták során, az eszmecserék során lát-e olyan kritériát, ami az éves díjak megosztását, eloszlását illeti, tekintettel a, a szabadalomnak a piacá, piaci hatására. A másik kérdés az angolra történő fordítások a szabadalmak esetében főleg, hogyha arra gondolok, hogy nagyon hosszú az átmeneti időszak, ugye, ami 12 évben került meghatározásra, ez fel, fenntartják-e, vagy kívánnak ezzel módosítani? Ugye nagyon sokszor eh, hallunk erre vonatkozóan eh, ki, eh, új híreket, és én vagyok a raportőr, de július 11-én volt, ha jól tudom, az első informális megbeszélés a copyrightra vonatkozóan, és a kérdésem az, hogy tud-e az ütemezésre vonatkozóan, a, a, a vonatkozó jogszabályra tekintettel beszámolni előrelépésről, hiszen hogyha a lengyel elnökség alatt lezárnák a tárgyalásokat, és bízom abban, hogy ez így lesz, és Csehovszki talán majd tud erre válaszolni, az óriási előrelépés lenne. Másik kérdés, milyen aspektusai próbálják a tagállamok a tanácson belül körüljárni, főleg itt a legérzékenyebb, legkényesebb területekre gondolok. Ön tervez-e nehéz ügyekben megoldást? hiszen úgy tűnik számunkra, hogy tulajdonképpen gyorsan és hatékonyan lezárható lenne ez a kérdéskör, és ez egy nagyon jó lépés lenne a copyright harmonizálását tekintve, főleg a jövőre nézve. Azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, hogy összegyűjtjük a kérdéseket, és aztán utána megválaszolja. Wikström asszony. Thank you very much, Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Kwiatowski úrnak is, azt, hogy eljött ide a szakbizottságunkba és elmondta, hogy mik a prioritásaik. Nagyon érdekes volt hallgatni önt. Mindannyian tudjuk, nagyon sok dosszié van, amelyet előkészítenek a bizottságon belül az intellektuális jogokkal kapcsolatban. És ezek hát sokszor ugye késlekednek ezek a dossziói, dossziék, és nagyon sajnáljuk, hogy a szellemi tulajdonjogok terén nem nagyon történt előrelépést, dacára annak, hogy kulcsfontosságú szerepet játszanak ezek a dossziék, főleg a tekintetben, hogy a 2020-as stratégiában foglalt célkitűzéseket megvalósítsuk. Gondolok itt a kollektív tanúsítványok kiállítására és a European Trademark rendszere is. Ezért miniszter úr kérdezem, hogy az önök elnöksége alatt a tanács csatlakozik-e a parlamenthez abban, hogy nagyon gyorsan történjen meg az elfogadás, mert a, a személy hiszen a copyright kapcsolatos kérdésekben dűlőre kell jutni a kérdés az is, hogy a szellemi tulajdonjogok vonatkozásában mi az ütemezés. Danke, kolléga Baldassar, bitte. Köszönöm szépen, Baldassar kolléga következik. Grazie. Grazie, Presidente. Io saluto il ministro. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm önt is, miniszter úr, és a két államtitkár urat is szívül üdvözlöm, és a lengyel kormánynak és a lengyel kollégáknak is hadd gratuláljak a nagyszerű vendégszeretetért, amit a Varsói látogatásunk során tanúsítottak. Szintén nagyon köszönöm azt, hogy ott nagyon magas szakmai minőségű találkozót tudtunk tartani, majdnem minden lengyel intézmény érdekelte a velünk való találkozás, nagyon magas szintű eszmecserét tudtunk folytatni a főiskolák és egyetemek képviselőivel is. Nagyon gyümölcsöző volt ez. És nagyon sok témát hallhattunk itt a mai napon a miniszter úrtól is, és már a varsói látogatásunk során is lehetőségünk nyílt arra, hogy ezeket a témákat részben megemlítsük, de hát természetesen ezek a témák, témák olyan rendkívül komplexek és tágak, hogy erre még majd később is lesz lehetőség. Én a szabadalmakkal kapcsolatban szeretnék valamit elmondani. Nagyon sok konfliktus eh, potenciál van ebben a területben, és hát persze ez két, nem csak egy jelentést érint, hanem két rendeletet is érint a szabadalmak témája. Akkor a joghatóság témája is természetesen egy nagyon alapvető kérdés, nagyon fontos, hogy ez a téma megfelelő méltányos kontextusba helyeződjön. Lengyelország helyzete és a lengyelországi EU elnökség szerepe nagyon fontos abban, hogy a három európai intézmény közötti intézmény köz, közi kommunikációt és dialógust kiépítse, bővítse és folytassa. Ez nagyon-nagyon alapvető kérdés annak érdekében, hogy előre tudjunk haladni és hogy ezekben a keretekben lehessen előrelépni. Köszönöm szépen, kolléganői a szó. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen az elmondottakat, és hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat. Szeretnék néhány kérdést feltenni ezzel kapcsolatban. Beszélt arról, hogy a szellemi tulajdonjogok mennyire komplex területet jelentenek, és a nagyon fontos az, hogy, amit elmondott, hogy ezen a területen erőfeszítést szeretnének tenni, annak érdekében, hogy jó megoldást tudjunk elérni, mert hiszen mindketten tudjuk, hogy pontosan a 20. századi művek azok, hát főleg számomra is az irodalom terén nagyon fontos olyan értékek, amiket fent szeretnék tartani, meg szeretnék őrizni, és mindenki számára hozzáférhetővé szeretnék tenni, hiszen ez nagyon fontos a tudatformálásban a lakosság szintjén, és ezért rendkívül fontos a felhasználó társaságok reformja, amit egyébként a bizottság már beharangozott, de néha az a benyomásom, hogy nem igazán tudnak ezzel megbírkózni valahogy, vagy legalábbis nem megfelelő gyorsasággal történik ez. Nem tudom, hogyan látják önök ezt, és az elnökség részéről tudnak-e valami nyomást teremteni ezen a szinten, ugyanis a felhasználói társaságok reformja nélkül nem fogunk tudni egy lépés erőre tenni a copyright területén sem hiszen ez egy rendkívül sürgős téma lenne, és erre szeretném figyelmeztetni önöket, hogy haladjanak ebben az irányba. A szabadalmakkal kapcsolatban pedig valóban, igen, nekünk van egy olyan ö, kezdeményezésünk most, hogy egy közösségi szabadalom irányába haladjunk, és én ezt ö, nagyon kívánatosnak is tartanám, hogy azokat a célokat, amiket el szeretnénk érni a hozzáférés területén, és ami számomra rendkívül fontos, az a az európai szabadalmak minőségének a magas szintű megőrzése. Én nem szeretném azt, hogy ilyen helyzet alakuljon ki, amint az Egyesült Államokban jelen pillanatban tapasztalható, ez a kisebb üzemeket hatalmasan nyomás alá helyezné, és veszélyes lenne. Szeretném erre is a véleményét kikérni. Ami a, a, az öröklésjog területén elmondottakat illetve nagyon fontosnak tartom a további munkákat én is. Az első eszmecsere során elhangzott, hogy éppen az átmeneti időszakban kerülhet arra e, szükség, hogy a régi és, a jogi, e, régi és az új jogi e, vívmányok között valamiféle átmeneti megoldást tudjunk teremteni, és a jelentős tevő részéről ez egy kicsit megkérdőjeleződött. Nem tudom, hogy hallott e ezzel kapcsolatban újabb dolgokat, és hogy el tudnám mondani a véleményét. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Szenyor Masszi következik. Köszönöm szépen, elnök úr. És üdvözlöm az elmondottakat a lengyel elnökség részéről, hiszen megmutatták, hogy nagyon nagyra törő, szorgalmas munkatervük van, és már sikerült is néhány eredményt elérniük. Ahogy a miniszter úr is elmondta, szeretném én is megkérni önöket arra, hogy a önök előtt álló hat hónapban oldjanak meg egy olyan problémát, ami nagyon is nyugtalanító számunkra. Mégpedig itt a, a nyelvi hierarchiáról van szó, és a szabadalmi jogban a nyelvi hierarchia rendezésének a kérdése. Ugyanis, hogyha ezt itt jó érzékkel kezelik, akkor ez a probléma, ez az elmúlt időszakban még problematikusabbá vált. Szeretném megkérni önöket, önöket arra, hogy a következő hat hónapban a nyelvi rezsim kérdését, tehát a szabadalmi jogban oldják meg, szabályozzák, hiszen jelen pillanatban egy nyelv az angol a priorizált nyelv, és ez egy talán jó megoldásnak tűnhet, azonban önök, mint Európa barátok, jó lenne, hogyha foglalkoznának ezzel a témával, mert különben ez a kérdés soha nem fog megoldódni. Nagyszerű, köszönöm szépen, átadom a szót a miniszter úrnak, majd ezután a két államtitkár úrnak Önni a szó, e, Dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli państwo Köszönöm szépen, elnök úr ha megengedik. Akkor hát tulajdonképpen az expozémban már minden egyes kérdésre kitértem, úgyhogy nem lehetnek kételjeik afelől, hogy nagyon eltökéltek vagyunk ezeken a területeken az elnökségünk hat hónapja alatt. Azonban, hogy valóban specifikus válaszokat adhassak, itt az államtitkáraimhoz fordulok, akik személyesen is ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak az életékes minisztériumokban. Az európai szabadalommal fogom kezdeni, és Korolec munkatársamnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, miniszter úr! Pokolejna, kolei e, pytania e, związane z... Nos, igyekszem a megfogalmazott kérdéseket az Egységes Európai Szabadalommal kapcsolatban megválaszolni. Július 27-én volt ugye egy tanácsi forduló, és ezen megállapodtunk egy szövegben a nyelvi rezsim tekintetében és az egységes európai szabadalom tekintetében. A válaszom, a specifikus válaszra pedig a következő, hogy a piac méretét tekintve nagyon intenzív vita folyt a kérdésben, Mielőtt június 27-én ugye speciálisan ennek a témának szenteltük volna a tanácsi találkozót. A végleges megállapodás a szövegben tulajdonképpen visszatérést jelent ahhoz a konszenzushoz, amelyet még 2009-ben sikerült meghozni. Azaz a piac mérete lesz az az egyik kritérium, amely mentén a díjakat rögzíteni kívánjuk. Azonban a szövegtervezetből kikerült, tördésre került egy referencia, egy utalás, amely szerint a lakosság száma alapján határoztuk volna meg a díjat. Tehát még egyszer a piac méretét vettük alapul kritériumként ezen a tanácsülésen. Ami a második speciális, illetve hát konkrét kérdést illeti. Az átmeneti időszak, amely korábban 12 év volt. Ezt megerősítették, jóvá hagyták a tanácson belül, a szövegben. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehezen kieszközölt kompromisszum eredményeként született a tagállamok között. Nem hiszem, hogy újra meg kellene nyitni a vitát az átmeneti időszaknak a hosszáról. Már csak azért sem, mert ez komolyan veszélyeztethetné a nehezen megszületett kompromisszumnak a létét, amely végül is megszületett a tanácson belül. Pytanie e, pana Baltazare. Baltazare képviselő kérdésére válaszolva tudom mondani a következőt. Szeretném hangsúlyozni, hogy véleményünk szerint az egységes európai szabadalomról folytatott vita az egyik legfontosabb, hiszen ez az egyik prioritásunk is. A probléma egyébként a következő. A dosszén belüli három komp, ö, komponens mindegyike más-más eljárást követve kerül elfogadásra. Van egy szisztematikus megoldás, az együttdöntési eljárás keretében a nyelvi rezsimet úgy fogadja el a tanács, hogy a parlamenttől véleményt kér. A harmadik elem, amelyről most zajlanak a tárgyalások majd a tanácson belül, az pedig egy nemzetközi megállapodás. És ez kapcsolódik a közösségi rendszerekhez. Tehát mindhárom elemet tulajdonképpen más-más eljárás mentén ö, tárgyalják. Kérdést kaptunk azzal kapcsolatban is, hogy hogyan képzeljük el a munkát a hat hónap alatt itt a dossziét tekintve. Nos, hát a konzultációs eljárás, amely összhangban történik majd a hatályos rendelkezések szerint, ez teljesen nyilvánvaló, de a harmadik elemet tekintve, és most már kormányközit hallunk, kormányközi megállapodásokat illeti, ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy milyen előrelépések történtek. és a tagállamok jutottak megállapodásra a kormányközi megállapodás tekintetében. Amikor tehát kérik, természetesen friss információkkal fogunk tudni tájékoztatásul szolgálni, és előkészítjük a beszámolót, minden egyes állam véleményét figyelembe véve. Lichtenberger asszony kérdést fogalmazott meg azzal az aspektussal kapcsolatban, hogy milyen sikereket vélünk előirányozni. Nos, a legfontosabb feladat és a legfontosabb célkitűzés az az, hogy a humán tőkét védjük hiszen ez a növekedésnek a motorját is jelentheti Európában. Amennyiben ezt tartjuk célkitűzésnek, akkor a következő kérdést is megfogad, megfogalmazhatjuk, ki számára készítjük mindezt elő. Meg vagyok arról győződve, hogy ezek a rendelkezések a KKV-k számára is nagyon hasznosak lesznek, hiszen a védelemnek a költsége egy nagyon fontos aspektus A végén pedig mindig kombinálni kell az ellenkező aspektusokat. Nézzük meg a nyelvi rezsimet, ugye 30 éve folyik a vita, hiszen az egyik oldalon nyilván szeretnénk, hogyha tiszteletben tartanák a nyelvi nüanszokat, a másik oldalon viszont egy olyan rendszert kívánunk alakítani, amely költséghatékony, amelynek a fenntartása nem drága nem költséges. Úgyhogy meg kell találni a legjobb lehetséges megoldást. És az a nehezen kialkodott konszenzus, amire jutottunk a tanácson belül, tudják önig, hogy ez a megerősített együttműködés keretében kerültető alá, és nehezen követhető eljárás volt, bonyolult eljárás, Viszont ez a konszenzus úgy tűnik, hogy megfelel annak, hogy a költségeket nagymértékben csökkentsük, hiszen ez volt a célkitűzésünk. Az utolsó kérdésre válaszként szeretném hangsúlyozni, hogy a felállított rendszert azon elven állítottuk fel, hogy megfeleljen a nyitottság kritériumának. Véleményem szerint Az egyes országok közigazgatásai, amelyek még a megerősített együttműködésben nem vesznek részt, fognak kapcsolódni hozzánk, mert látni fogják ennek a hozzáadott értékét, főleg a KKV-k számára. Ennyit szerettem volna én elmondani a konkrét kérdésekre válaszként. Kultúri pán miniszter Piotr Zsuhovszki. Pani Przewodniczący, Wysoka Komisja. Nos, elnök úr, bizottsági tagok. A copyright a kapcsolatos terveinkről szeretnék beszámolni, és elmondanám, hogy nagyon odafigyelünk azokra a területekre, a, amelyek kapcsolatos mm, törvény rendelkezési javaslatok születtek a bizottság részéről. Például arról a direktíváról gondolra gondolok, amely az úgynevezett elárvult művekkel kapcsolatos. Majd Gengede Odenberg asszony kérdésével kapcsolatban részletezem ezt. Egy másik kérdés, amelyel kapcsolatban nem hivatalos információkat kaptunk, hogy hogy a copyright védelmi idejével kapcsolatos direktívával kapcsolatos szavazásban egy elmozdulás tapasztalható. Tehát itt egy arra várunk, hogy megfelelő többség alakuljon ki a tanácsban, és a lengyel soros elnökség elvégzi az ezzel kapcsolatos munkáját is. Egy másik kérdésre, egy általánosabb kérdésre térnék át. Van itt egy rendelet tervezet az a kapcsolatban, hogy bizonyos jogokkal ruházzuk fel, copyright-tal kapcsolatos jogokkal ruházzuk fel a belügyi bizottságot. Emlékszünk az obszervatórium, a megfigyelő állomás felállításával kapcsolatos megbeszélésekre, ezzel is foglalkozunk majd. Egy másik fontos kérdés, amely az elárvult munkákkal kapcsolatos, a digitális könyvtárak, az Európália kérdése, Lengyelország úgy döntött, hogy pénzügyileg is támogatja ezt. Ez egy olyan terület, amely fontos a elnökségünk számára, ezért is támogatjuk. Most pedig az elárvult munkákkal kapcsolatos direktívára térjek át, tehát ez a tervezet már régóta várt szöveget tartalmaz. Tudjuk, hogy egyes tagállamok bizonyos jogi megoldásokat már kitaláltak, és van is némi tapasztalatuk ennek a végrehajtatásába kapcsolatban. De világos, hogy szükségünk van ilyen megoldásokra. Nemzeti szinten már Lengyelország is foglalkozott ezzel, de, de európai szinten is rendezni kell ezt hatékony módon. Tehát minden, hogy minden tagállamban egyforma legyen az eljárás, de rá kell mutatni, hogy a direktívával kapcsolatos viták során azért az alapvet, bizonyos alapvető copyright jogokra oda kell figyelnünk, méghozzá az alábbi hogy, hogy a szerző az úgynevezett szomszédos jogok tulajdonosa is, és ezt figyelembe kell venni, vagy kapcsolt jogokra tulajdonosa is, ezt figyelembe kell venni. Tehát az elárvult művek hozzáférésével kapcsolatban ugye a copyright tal kapcsolatos jogokat mindig figyelembe kell venni. Már az ez irányú munka elindult. Július 8-án volt egy munkabizottsági ülés, majd szeptember 21-22-én lesz a következő ilyen irányú ülés, és meg vagyok győződve, hogy majd a kulcskérdésekben konszenzusra tudunk jutni nevezetesen, hogy mennyi idő eltelte után ö, válhattóak szabad hozzáférésűvé ezek a művek, mert a, tudjuk, hogy a felhasználása kapcsolatban van egy történelmi doktrina, ezt rendbe kell tenni, és szerintem egy formális végdokumentumban tudjuk ezt rendezni, még az elnökségi ciklusunk során. Egy formális trialógus beindulása az a minimum, amit el akarunk elérni. Köszönöm szépen, miniszter úr és államtitkár urak. Azt gondoljuk, hogy a mi is támogatni fogjuk tudni az önök elnökségét. Nagyon sok szerencsét kívánunk az önök előtt álló hat évhez, és hatalmas sikert. Nagyon köszönjük, hogy itt voltak. Még a miniszter a szó. Jedna drobna uzupełnienie, bo bym miał wyrzuc... Elnök úr, egy dolgot szeretnék hozzátenni, egyébként nem elégednék meg a Lichtenberg asszonynak adott válaszsal. Nos, ami arról, amikor arról beszélünk, hogy vannak bizonyos átmeneti rendelkezések, tudjuk, hogy a tanácsban eddig egyéb aspektusokkal foglalkozunk, de a lengyel elnökség alatt megpróbálunk visszatérni erre az alapkérdésre. Tehát ha új szabályok vannak, nyilvánvaló, hogy definiálni kell, hogy milyen időtartam ban lesznek ezek érvényesek, ezek az új szabályok. Köszönöm szépen, tehát nagyon sok szerencsét, minden világos. És köszönjük, hogy itt voltak. Rendben, térjünk rá, még van negyed óránk, mielőtt euh, még az alelnök úr csatlakozik hozzánk, és akkor még rátérhetünk a következő témánkra. Valóban az ingatlan hitel szerződésekkel kapcsolatos irányelv az kezdettől fogva idő nyomás alatt állt, és úgy döntöttem, hogy megírom az Ekonnak a levelet arra, hogy a szavazást halasszák el. De úgy gondoltam, hogy mégiscsak három nap alatt ez, hogy lefordítható legyen, azért megküldésre kerül. Már most köszönöm nyomatékosan a titkárság munkáját ez ügyben. És most szeretnék arra a pontra koncentrálni, amelyet már a megbeszélésünk során is megvitattunk, ugyanis a legtöbb ö, változtatás a fogyasztói hitel irányelv változtatásaira vonatkozott, és hogyha megnézzük ezt, akkor, és megnézzük azt, hogy az egyik oldalra az egyik irányelvet a másik oldalon a másik irányelvvel hasonlítjuk össze, akkor nem teljesen világos, hogy ezekbe a paragrafusokba miért kerültek ilyen és olyan megfogalmazások, hiszen gyakorlatilag a jobb jogalkotás kérdésével, hogyha foglalkozunk, akkor azt mondhatjuk, hogy negatív példának tekinthetjük ezt azt illetően, hogy a témával való foglalkozás igazából nem volt gyümölcsöző és a fogyasztói hitel irányelvvel kapcsolatban a módosítások arra is visszavezethetőek, hogy más irányelvekben változtak meg előírások, és ezt kellett átvezetni, amik egyébként nem mindig voltak teljesen szükségesek, hiszen a fogyasztói hitel irány elvet tulajdonképpen kezdettől fogva lehetett volna mind a két szakterületre egységesen kezelni. Az előzetes, e, előzetes esedékességgel kapcsolatos kártalanítással kapcsolatban én e, már e, készítettem egy javaslatot, ennek a szövegét benyújtottam, és gyakorlatilag két mondatot hátulról előre vettem, melyek gyakorlatilag így az új elhelyezésük révén ez a két mondat más üzenetet közvetítenek, más erőt képviselnek, és azt gondolom, hogy talán így majd a tanácsnál is sikerül egy kompromisszumos megoldást találni. Az átfogó jogi aktusokkal kapcsolatban pedig két esetet is töröltem, ezeket már múltkor el megosztottam önökkel, vannak ezek között olyan delegált jogi aktusok, például a hatékony éves kamat, amivel kapcsolatban időközben már szakértőktől tanácsadáson vettem részt, és hogy itt határidőket kell megállapítani, mégpedig azért, mert a bankok panasztal éltek azt illetően, hogy gyakran az a hat hatékony éves kamat újra számítását túlzottan későn kapják meg az ügyfelek, és ezért a gyakorlatban nem tudnak élni az ezzel kapcsolatos jogaikkal. Tehát a gyakorlatban most két hónapot irányoztunk elő, és a delegált jogi aktus keretében a parlament még akár itt bekapcsolódhat ebbe, és még két hónapot ehhez hosszabbításként hozzáfűzhet. A kollégákkal kapcsolatban még szeretném azt kérni, hogy még vizsgálják meg ezeket a kérdéseket, ugyanis én ide még beiktattam azt, hogy véleményem szerint ez egy lokális, regionális, nemzeti piac, amiről beszélünk, és éppen ezért nagyon fontos a családok védelme, hiszen olyan családok is vannak itt, akik az első saját otthonukat vásárolják meg. Nagyon nehezen lehet ezt a német szót, hogy Eigenheim, ami saját otthont jelent, tehát ami nem bérelt lakás vagy lakótér, hanem saját tulajdonú lakás. Ez nagyon nehéz lefordítani más nyelvekre, és ezért ezeket a dolgokat is próbáltuk kiküszöbölni. És én próbáltam azt is indokolni, hogy miért is gondolom azt, hogy itt helyi piacról beszélünk. Én megpróbáltam itt újságokból is például a kényszer árverési piacot megvizsgálni, például Németország és Spanyolország vonatkozásában, és ebből kiderül az, hogy a preambulum bekezdésben a bizottság által elmondottak nem teljesen felelnek meg a tényeknek, ugyanis ennek az évnek az első felében Németországban 10,3%-kal kevesebb volt a kényszerárverések száma, az elmúlt évhez képest, és egyébként már három éve mérjük a számát ezeknek a kényszer árveréseknek, és azt láthatjuk, hogy már csak 6 milliárd a tehát 40,6%-kal esett az abszolút értéke ezeknek a kényszerárvéseknek, tehát ez Németországban tehát javult a helyzet, ami ezt illeti. Sajnos a spanyol piacon ennek pont az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. Spanyolországban a gond az az véleményem szerint, hogy variábilis kamatlábakkal kell szembenézniük a hitelfelvevőknek, és nagyon rossz a gazdasági alakulás 5 millió munkanélküli van jelen pillanatban a Spanyolországban, és az 5 millió munkanélküli közül a 50%-uknak, tehát két és fél millió embernek vagy családnak van jelzálók hitele, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha mondjuk 150 ezer euróval számolunk, ami egy átlagos jelzálók hitelnek felel meg Spanyolországban, akkor 800 euróval emelkedett a variábilis kamat lábak miatt a teher. És hatalmas mértékben növekedtek 2010-re a megterhelések, ugyanis 7%-kal növekedtek az árak például ezen a területen egyik évről a másikra. 2011-ben az ingatlan piac össze ö, ö, esett, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye akik az ingatlan piacon dolgoznak, azok számára, illetve hát az, az ügyvédek és a jegyzők számára viszont növeg, megnövekedett a munkavolumen. Tehát ebből lehet látni, hogy nem állunk szemben egységes belső piacra, hogy ezt már Leichner úr és én is elmondtam korábban, nagyon nagy különbségek vannak ezen a piacon, és ezért minden kollégát csak kérni tudok arra, hogy a saját országaikban e, próbálják meg a fix fixen rögzített e, kamatláb bevezetésé mellett érvelni, tehát nem a variábilis mellett, hiszen gyakorlatilag nekem polgárként nincsen befolyásom arra, hogy milyen gazdaságpolitikát folytat a saját államom vagy a kormányom, és éppen ezért nincsen arra sem befolyásom, hogy mi fog velem történni a munkaerőpiacon, tehát például, hogy balesetet szenvedek, vagy elvesztem a munkahelyemet. Tehát ezek mind-mind olyan kockázatok, amikre van befolyásom, de, van, de olyan dolgokra nincsen befolyásom, hogy például Spanyolországban már másodszor is egy általános gazdasági eh, nehézséggel eh, küzd az ország, és ez már egy második szakaszban, hullámban emelkednek a kamatlábak. És hogyha itt fix, rögzített kamatlábak lettek volna a jelzálogpiacon az első saját lakás megvételére, akkor gyakorlatilag az inflációból profitálnék, és gyakorlatilag a munkahelyem elvesztése miatt azért még képes lennék fizetni a kamataimat. Azonban gyakorlatilag ez a 800 eurós megterhelés növekedés, ez már egy hatalmas nagy megterhelést jelent gyakorlatilag, tehát ez jelenthetne itt egy valamilyen módon egy segítséget. Tehát ezért is kérném önöket arra, hogy próbáljuk meg végig gondolni, hogy nem lehetne a polgárainkat valamilyen módon jobban védeni egy ilyen esetkonstellációban a fixen rögzített hitelkamat lábakkal. És a kollégáknak még lehetőségük van arra, hogy benyújtsák a módosítóindítványokat, indítványokat, már nagyon sokan éltek ezzel, a preambulum bekezdéseknél még jó, mindent, jó sok mindent lehet majd változtatni. Ez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ugye megkezdődik a nyári szabadságok ideje, tehát szeptember 13-ára tűztük ki a benyújtási határidőt, ez gyakorlatilag másfél héttel a munka megkezdése után van a parlamentben. A szavazás az előre láthatólag október 10-én lesz, de ennek feltétele az, hogy az IMCO már ezt megelőzően szavazhatott, tehát gyakorlatilag nem lesz időnk arra, hogy nagy eszmecseréket folytassunk, ez a persze a fordítások elkészülésének az időpontjával is összefügg, és fogunk tartani az árnyékjelentéstevőkkel is egy megbeszélést e területen, és hogyha az Ekon még elhalasztja a szavaz, saját szavazását, akkor viszont még valószínűleg marad elég időnk arra, hogy ezt eszmecserét folytassunk. Köszönöm szépen, Szív kolléga, következik. Eh, Nagyon köszönöm a előadónak a munkáját, részletesen áttekintette a tematikát, hiszen ő maga is profiként érintett ebben, és azt látom, hogy ha összehasonlítjuk az országos törvényeket, például nálunk eh, Eh, Madridban például az emberek demonstrálnak az utcán, pontosan emiatt, és azt látom, hogyha megnézzük a módosítókat, ugye szeptember 13 a határidő, mi, mint európaiak, nos, figyelembe kell vennünk, úgy, mint az USA-ban is ezt teszik, hogy hogy az ingatlant magát, mint biztosítékot kell kezelni, és figyelembe venni. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Régnál kolléga következik. Igen, én csatlakozni szeretnék az elhangzottakhoz, mert hiszen azt hiszem, hogy ez a fix éves kamatláb, ez egy nagyon jó ötlet, és örülök, hogy ezt ön támogatná, Ön mindent elmondott, de azért csatlakoznék ahhoz, hogy milyen fontos az, hogy a fogyasztói hitel irányelve koherenciát teremtsünk, hiszen néhány tagállam oly módon valósította ezt meg, hogy a lakó ingatlanokra felvett hiteleket is ez fedezi, lefedi. És ezért vigyáznunk kell, hogyha már eddig a gyakorlatban, főleg ami az előszerz, előszerződéses jogok és tájékoztatásra vonatkozó jogokat illeti, már jó munkát végeztek, hogy nehogy párhuzamos munkát, redundanciát teremtsünk a rendszerben. Még szeretnék gyorsan bedobni egy ötletet, ugyanis nagyon fontos dolog az is, hogy főleg ami a hitel képességet illeti erőteljesebb mércét kell alkalmazni a jövőben, főként a bankok részéről nagyon fontos, hogy nemzeti és európai szinten az adatvédelmi szigorú szabályokat tiszteletben tartsák. És van még egy olyan problematika is, amit valószínűleg a tanácsban nagyon intenzíven még meg fognak vitatni, mégpedig itt az állami lakásépítési szubvenciókról van szó. Ezeknek a kritériumait nagyon fontos figyelembe venni, kivételeket is szabályozni kell. Köszönöm szépen! Köszönöm! Zierte kolléga következik. E, Köszönöm, elnök úr. Alexander Tánynak köszönetet mondok. Kiváló jelentést hallottunk, és Jesnek a Shadow nevében is ugyanezt mondhatom el, de ő most nem tud e, itt lenni, egy másik szakbizottságban van. Ez, ez egy megfelelő e, válasz volt arra, hogy mi is történik egy európai krízis esetén, és tudjuk nagyon jó, hogy a megfelelő hiterpolitikával ö, gyorsíthatjuk különösen a KKV gazdasági boldogulását, fejlődését, és általában a polgárság anyagi jólétét is növelhetjük. A Pontosan ez irányú törvényeket kell hoznunk, hogy a dolgok normálisan működhessenek, és olyan mechanizmusok kellenek, hogy még nehéz gazdasági körülmények között is tudják a lakosok fizetni a hitelkamatokat, illetve a hiteleket. A árnyék jelentéstevével Egyetértek nagyon sok kérdésben, és majd lesz még ülésünk, ahol megbeszélhetjük ezeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, és én is gratulálok az eredményekhez, és tehát, hogy 56 módosító indítványt maga a jelentéktevő tevő teve, tett, ez azt hiszem, hogy jó jelzi azt, hogy a bizottság nem végezte el a házi feladatait ebben az ügyben. Tehát, hogy nagyon masszív hibákat követtek el az irányelvtervezet tervezet kialakításakor. Tehát én azt gondolom, hogy a törvényhozó asztalára le sem szabadna tenni egy minőségleg ennyire rossz tervezetet, tehát a hatástanulmány és egyéb más téren hatalmas nagy kérdőjelek merülnek föl bennem, hogy egyáltalán mit készített itt el egyáltalán a bizottság, de még akkor a többi bizottságban, szakbizottságban is majd még meg fogjuk ezt vitatni. Igen, nagyon köszönöm. Az állami szubvenciók kérdését is még meg kell vitatni. Nagyon fontos a vállalatok vonatkozásában is ennek a kérdésnek a megvitatása. A módosító indítványok nagyon fontosak, és mindenképpen az árnyékjelentéstevőkkel fogunk beszélni, ami nagyon fontos, hogy ez econ későbbre tegye a szavazását, mert akkor lehetőségünk marad arra, hogy eszmecserét folytassunk, hiszen itt a polgárainknak egy nagyon fontos életének, egy nagyon fontos területéről van szó a saját első lakás megvételével kapcsolatban, hogy itt a lehető legjobb érdekeket tudjunk védeni. Köszönöm. Tehát szeptember 13-a mondja az elnök a módosítók leadásának az időpontja, és akkor azt javaslom, hogy most tartsunk egy perc szünetet, és Régner asszony viszont még szeretne valamit hozzászólni? Rendben. Igen, talán majd az egyebek alatt nagyon jó ötlet, akkor ezt akkor vegyük előre. Tehát a szubszidiaritásról beszéljünk. Itt a felvetésekkel kapcsolatos dolgokról van szó, szóval ezt mindenki megnézheti majd írásban, és Régnor úrja szó az egyebek alatt, illetve asszonyé a szó. Igen, a jegyzőkönyvbe szeretném felvetetni azt, hogy lehetséges-e az, hogy a, bizton, hogy a bizottsági szakbizottsági termekben lehetséges-e a nyári napokban a hőmérsékletet egy kicsit növelni. Igen, én tudom, hogy ez az energia megtakarítás miatt mondta, de tudom, hogy a klímaberendezések nem mindig úgy működnek, ahogy, ezt, ahogy működniük kellene. Továbbítani fogjuk a technikusok számára. De Strasbourgban az épületben például már úgy próbálják megoldani a, ezt a gondot, hogy leragasztják a hűtés, hűtőrendszer slicének a lamelláit. Igen, nagyon fontos, és én is támogatom a kolléganőmet ezen a területen, hiszen néhányan nem érzik ezt annyira, néhányakat jobban zavar ez a hűtés probléma. Az én problémám az, az hogy valamennyi intézményben azok, akik ö, hordanak, és egyébként pedig a férfiaknak az üzemi hőmérsékletük átlagosan magasabb. De ez tény, higgyék el nekem, ez egy orvosi igazolt tény, hogy ez így van a férfiak esetében, és a nők egy kicsit emiatt hátrányba kerülnek a hűtés során. Én kérem önöket, hogy ezt a szempontot is vegyék figyelembe a, a téma megítélése során. Rendben, én most ebben nem is akarok vitába bocsátkozni, hagyjuk ezt így. Tehát akkor a 37 fok az már szinte a férfiaknál már láznak számít, rendben a nőknél pedig ez a normál dolog. De oké. Okay. Akkor üdvözlöm Al alelnök urat a körünkben, ugyanis két bizottsági alelnököt is üdvözölhetünk ma a szakbizottságunkban. Reding asszony volt az első, és most pedig a biztos urat a körünkben, és akkor nem tudom, hogy a jelentéstevő szeretne talán egy első szót mondani? Nem. Először a biztos úr kapja meg a szót, rendben öni a szó. Thank you very much, uh, Mr. President and I. Köszönöm szépen, elnök úr, és bízom abban, hogy a megjegyzéseimet majd itt diákkal is alá tudom támasztani, mert akkor az könnyebb lenne mindenkinek a nyomon követhetőség szempontjából. Hadd kezdjem azzal, hogy az eljárásról akkor beszámoljak, hiszen tudják jól, hogy két héttel ezelőtt egy nagyon fontos javaslatot terjesztettünk elő a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan illetve módosításokra vonatkozik is, ami a staff regulationre vonatkozik. Miért tettük ezt? Hát azért, mert az administratív fejezetet a következő hét évre, ha megnézik, akkor látják, hogy minden, mindennel összefügg, és ezért közösen egy kalap alatt kell ezzel elboldogulni. A kollégium felhatalmazott arra, hogy a képviselők jogállásáról szóló dossziét is én vigyem előre. Tudják, hogy a külügyi szolgálatra van egy új statútum, és ez a javaslatunkat megszívveli, és aztán ugye a szociális dialógust folytatunk a társadalommal, majd amikor pedig ez lezárult, akkor hivatalos javaslatot teszünk önök elé, mint jogalkotó elé. Nagy emlékeztesek arra, hogy ez az első alkalom, hogy ezt a javaslatot az együtt döntés keretében, társjogalkotás keretében megtárgyaljuk, éppen ezért többször is ellátogatunk majd önökhöz ide a szakbizottságba, de örömmel tölt el az, hogy már ma is itt lehetek, és az alapvető gondolataimat megosztam önökkel. Ha tehát megnézzük a jelenlegi szövegtervezetet, akkor abból látszik, hogy az a 2013. január 1-től lépne életbe, és minden egyes intézményre és EU-s ügynökségre hatályos lenne. Úgyhogy 55 ezres létszámmal dolgoznánk. Ha folytathatom egyfajta általános kontextussal, akkor elmondanám, hogy miért is terjesztettük elő ezeket a javaslatokat, és miért ekkor. Először is ugye voltak ilyen kifutási záradékok, amelyeket tekintetbe kellett vennünk a staff regulation kapcsán, és természetesen láttuk előre azt is, hogy kifutnak bizonyos működő rendszerek, akár az év végén például a fizetések tekintetében, de ugyanez igaz a nyugdíjak és a nyugdíj hozzájárulásokra is. Egy másik nagyon fontos aspektus az is, hogy aggályokra kellett válaszolnunk, mely aggályokat ez a ház, a parlament és a tanács is megfogalmazott. És a parlament ugye azt várta, és több ízben elmondta, hogy a tulajdonképpen a staffregülésben szereplő már elévült elemeket gyomláljuk ki. Például a kiigazítások tekintetében, ami a honoráriumokat illeti, vagy például a, a nyugdíjak tekintetében ugyanez elmondható. Azaz az önök részéről a felelősségvállalás és a fizetési kategória közötti kapcsolatot önök jobban szerették volna hangsúlyozni. Az is fontos iránymutatás volt, hogy a gazdasági válságban az adminisztratív költségeket próbáljuk meg visszaszorítani, és hát nyilván ugye, ha a tagállamok átveszik a szabályokat a közszolgák tekintetében, akkor azért ezt valamilyen módon csapodjon le a mi munkánkban is. Munkánkban is. A bizottság igyekezett válaszolni az összes aggályra átfogó módon, és tekintetbe venni a különböző elemeket, főleg amit a humán erőforrás menedzsmentet illeti. A staff regulation és a munkavállalás feltételeit ismerik, és ezeket az összes EU intézmény vonatkozásában egységesen kellene alkalmazni itt az unión belül. Úgyhogy ha minden igaz, akkor itt van az első slide. Talán akkor át is térhetnénk a másodikra és a harmadikra. Tudjuk, hogy a staff regulation nagyon fontos arra, hogy magas minőségű munkát végezhessenek az érintettek, és olyan minőséget biztosítsunk, amelyel az intézménynek tulajdonképpen a szerződésnél fogva meg kell birkóznia. Megfelelő egyensére kell jutni, természetesen az hatékonyság, illetve a másik oldalon a tekintetben, hogy az európai intézmények magasan minőségi munkát végző embereket tudjanak alkalmazni. Egy kicsit később visszatérek majd még erre, de tudják önök is nagyon fontos, hogy szakértelemre van szükség, hogy szakmailag kompetens munkatársaink legyenek, akik eh, a kötelezettségeknek eleget tesznek, amelyek a szerződésből következnek, és még hogyha valaki a, a személyzetünk méretét kritizálja, ez egy szívesen hangoztatott kritikai megedzés, az önkormányzatok részéről is érkezik sokszor ilyen kritika, de ezzel összehasonlításban egyébként a, a mi adminisztrációs bázisunk viszonylag kicsinek mondható, és mégis minőségi munkát tud végezni. Éppen ezért a megfontolásaink közé felvettük az összes olyan tényezőt, amelyet említettem, és azt mondanám, hogy a következő intézkedések valószínűleg elkerülhetetlenek lesznek, és ezeket javasoljuk. A személyzet tekintetében például 5%-kal csökkentést kívánunk kieszközölni 2018-ra, összehasonlításban a 2012-es számokkal, azzal, hogy tulajdonképpen ki, valaki nyugdíjba megy, és meghosszabbítjuk majd a szerződéseket, de azt is fogjuk javasolni, hogy egy százalék ponttal történjen meg majd a csökkentés évről évre, és az fenntartható majd az, intézkedés, az intézményeknél. A személyzet csökkentése ugye azzal is együtt jár, hogy mindenkinek több munkája lesz. Tehát talán további pluszmunkát kell elvégezni itt a munkatársaknak, hogyha ugyanazokat a politikai célkitűzéseket szeretnénk megtartani. Ezért azt javasoljuk, hogy a heti munkaidőt mindenki számára növelni fogjuk az intézmények mindegyikében. 37 és fél óráról 40 órás munkahétre kell. Nyilván itt lesznek kompenzációs járulékok, amit fizetünk majd a munkatársaknak. Nagyon sokszor ugye a családbarát munkafeltételekről beszélünk, és ennek érdekében rugalmas munkaidőt próbálunk majd biztosítani, és ezt rögzítjük is a staff regulationben, mert ezt, ezzel az intézmények éltek, de sosem rög, került rögzítésbe a statútumban, és ez nagyon lényeges. A menedzsment nem fog részt venni ebben a sémában. Még egy elem, amire szeretnék kitérni, hiszen ugye az esetleges további bővítések, Horvátország ugye nem sokára tag lesz itt az EU-ban, és hát nyilván velük majd külön fogunk tárgyalni, ugyanúgy, mint az összes többi korábbi bővítéskor ez így történt, tehát külön kérdésként fogjuk kezelni. A nyugdíjak és a bérek kiigazítását 8 évre kitoljuk. Egyszerűsíteni kell ezt a működő rendszert, és ennek válaszolnia is kell azokra a kritikai megjegyzésekre, ami a rendszernek az alkalmazásával kapcsolatban megfogalmazásra került. Amellett döntöttünk, hogy 8 tagállam, mint referencia, ezt a számot tízre re fogjuk növelni 8-ról, Lengyelországot fogjuk ide sorolni. Kritikai megjegyzést hallottunk azzal kapcsolatban is, és bizonyára emlékeznek rá, mert itt a parlamentben is folytattunk róla vitát, hogy a krízis záradék hogyan működik, mikor lép életbe, mikor kell alkalmazni, hogyan működik, és miért nem működött megfelelően ez az áradék a nagyon bonyolult 2009-es válság idején. Úgyhogy amit most megkísérlünk, az az, hogy javaslatot teszünk arra, hogy ez a krízis záradék a 2009-es alapon működne. Úgyhogy amennyiben megismétlődne a helyzet, akkor megkezdené a működését, életbe lépne a krízis záradék, és a közszolgák munkafeltételei közvetlenül kapcsolódnak a köztisztviselőknek a helyzetéhez az egyes tagállamokban. Nyilván akit érdekel, annak majd részletesebben is el tudom mondani a vita során, hogy mit is értettem ez alatt. Egy másik nagyon fontos kérdés, ami a staff regulationben szerepel a bérek kapcsán, egy speciális adó, hát ez egyfajta szolidaritási adó, ami legalábbis egy magas arányt képvisel, amely 5,5 százalék lesz, 2012-től, és azt javasoljuk, hogy ezt az adót alkalmazzák 2013. január 1-től. Nagyon fontos aláhozni azt is, hogy ez a szolidaritási adó ma is, és a későbbiekben is mindig a bérkalkulációhoz lesz kötve, és amennyiben nyilván akinek nincsen bér, bére, amit ki lehet fizetni, akkor nem fog fizetni szolidaritási adót. Úgyhogy a tanácsban is ezzel kapcsolatban most már megállapodás született, és egy, egy, egy kiegyensúlyozott megközelítésre jutottunk. Na, akkor még egy pár más intézkedés, ami nagyon fontos a, a személyzet tekintetében. We also... Azt javasoljuk, hogy ugye mi magunk is betartsuk azt, amit elvárunk a tagállamoktól, ugye a demográfiai nyomásra gondolok, és ennek kapcsán azt javasoljuk az államoknak, hogy a nyugdíjkorhatárt emeljék meg, de saját magunk számára ugyanezt kell normaként ö, tekinteni. Ugye 2004-es reformban 60-ról 63-ra emeltük, most pedig 63-ról 65-re fogjuk ö, emelni, és így a, a korengedményes nyugdíj eh, minimális határát 55-ről 58 évre emeljük, és ugyanez vonatkozik, amennyi, és <clears throat> az Európai Parlament kritiká nyomán eh, a a nyugdíjjogosultság csökkentése nélkül uh, <clears throat> korai nyugdíjazása is ez vonatkozik. A legmagasabb segítségnyújtási kategóriák csak a szelekciós a, szelekcióban legjobban teljesítők számára lesz elérhető, tehát itt most ugyanazzal a megoldással élünk, mint a 2004-es akció során. Mi a konzekvenciája az elemzéseknek, illetve a tanács kérdéseinek, a, a különféle kategóriák, beosztások, stb. területén, tehát egy végül is a irodai munka munkások nem, illetve a, illetve a titkársági munkások nem örökre szóló állásokat kapnak, hanem bizonyos munkaszerződések alapján fog ez történni. Ezek az munkaszerződések lehetnek határozott vagy nem határozott idejűek, ami a de egyébként háromtól öt évre emeljük a hármas, négyes kategóriába tartozó szerződéses munka munkaidőknek, a, a munkavállalóknak a szerződését. A, a parlament gyakran vitatkozott arról, hogy az úgynevezett éves hazautazási szabadságokkal mi a helyzet, akár a alkalmazási helyre való visszajutás, vagy pedig hazajutás. Nos, ezzel kapcsolatos számítások, ugye időszámítások és kompenzációs számítások mindig is a vonatkilométereken alapultak, tehát ma általában ugye repülünk, és éppen ezért modernizálni kell ezt a rendelkezést is, és mi a alapul vett követtük a nemzetközi szervezetek gyakorlatát, például az OECD gyakorlatát, és azt javasoljuk, hogy ez az éves hazautazás maximálisan két napra minimáljuk, nem pedig hat napra, és, és nem, nem vonatkilométerben számolunk, hanem modernebb eszközökkel. Ami ugye tudjuk, hogy a intézmény közé munkacsoportban megpróbáljuk növelni a, a intézményi hatékonyságot, bizonyos módosítókat is akarunk látni a, a személyzeti szabályzatban, amely az adott, méghozzá olyanokat szeretnénk megvalósítani, amelyek az adott uh, az érintett szervezeti egységre jellemzőek. Tehát miért is van szükség mindenre? Az egyik ugye, hogy a hatékonyságot növelni akarjuk, a másik célunk az, hogy válaszolnunk kell egy arra kívásra, hogy további költségcsökkentésekre van szükség, és a parlamentet is azt kérném, hogy ezeket az érveket tessék felhasználni a médiával való kapcsolatokban, illetve a, a, a tagországbeli megbeszéléseiken. Már igen komoly ö, költségcsökkentést értünk el a 2004-es reform alapján, és ugyanezt tervezük most is, hiszen már 3 milliárd eurót takarítottunk meg eddig, és ez az újabb reform újabb 5 milliárd eurós megtakarítást fog eszközölni 2020-ig. Amit még leteszünk az asztalra pluszként, az az, hogy egy plusz egy milliárd eurós megtakarítás érhető el a 2004-eshez képes. Ezek szerintem nagyon is megbízható előrejelzések, és a partnereinket is figyelmeztetjük, hogy az administratív költségeink, ez csak 5,8% mindössze, ugye a több éves pénzügyi tervet véve 100 száz százaléknak, ami egyébként az EU GDP-jének mindössze egy százaléka. Tehát azt hiszem, hogy ez egy méltányos ár arra nézve, hogy hát, vagy ahhoz képest, hogy a, a személyzet milyen hasznot hajt az EU egészének. Tehát a több éves pénzügyi terv keretében ugye egy nagyon erős üzenetet szeretnénk közvetíteni, mert hiszen 7 évre befagyasztottuk a fizetésemeléseket, és mutassanak nekem még egy közigazgatást, amely ugyanilyen sikeres és ugyanilyen magas minőségű munkát végez, és ugyanezt a befagyasztást sikeresen végrehajtotta. Kérem, hogy ezt tehát figyelembe vegyék a következő megbeszélések során. Azzal zárnám, hogy egy nagyon fontos elemre felhívnám a figyelmet, nevezetesen, hogy már ugye több éve a nulla növekedés politikája mentén dolgozunk, már ami a létszámot illeti, és a, ezek, ezek a ez a helyzet tehát azt teszi szükségessé, hogy mozgassuk a, a személyzeti állományt, hogy, és ez nagyon nehéz hatékonyan megtenni, de nagyon remélem, hogy ezeket az erőfeszítéseinket értékelni fogják, mert amikor a tagállami delegációkkal egyeztettem, én ugye én elmondtam, hogy én mi, mindent megtettünk a magunk részéről. Én elmondhatom, hogy a lehető leghitelesebben megpróbáltam mindent elmondani, nem vágtam a mellény zsebembe semmilyen titkos tervet, célokat. Tudom, hogy nem mindenki fogadja el ezeket az új gondolatokat, de ezekkel az intézkedésekkel, amelyeket most bemutattam, én úgy gondolom, hogy megfelelő módon egyensúlyozom ki egyrészt azt, hogy költségeket kell csökkentenünk, másrészt viszont fenn kell tartanunk a személyzetnek a magas minőségét. Na most mi a, miért van egyáltalán szükség hivatalnokokra, EU-s hivatalnokokra? Mert ki ellenőrizze, ha nem ők, a Schengeni rendszert, a, az egységes piacot és kik ö, vegyenek részt a rendkívül nehéz gazdasági vitát, vitákban, ki találkozon a partnerekkel, a tagállami szinten, illetve a kereskedelmi partnereikkel, vagy vagy, vagy, vagy, ki, vagy a, a, az ipari, or, ó, ipari óriások képviselőivel szembe kit tudunk kiállítani? A diplomatákat, vagy, vagy a, a világ legdrágább ügyvédeit? Ö, tehát az európai érdekek általános képviselete hárul a mi személyzetünkre, és remélem, hogy ezt is figyelembe fogják venni az elkövetkezendő viták során, mert hogyha az utolsó képet megnézzük, sajnos, sajnos nem tudjuk, majd kiosztjuk inkább, pillanatnyilag van egy nagy problémánk, hogy hogyan tudjuk a legjobb kategóriájú, illetve a, a, a legjobb munkaerőket magunkhoz vonzani. Ha megnézzük, hogy Németországnak egy 16%-os súlya van az EU-ban, applicants coming from Germany. Tehát várólisták vannak az országokban. Drámaiba helyzet work for the EU institutions. I can, I can go on and on with some other high-wage countries and there... Tehát, hogyha az az üzenetem, hogy nagyon nehezen beszélek délelőtt a költségsökkentésről, majd pedig délután krit, kritizálnak, hogy a földrajzi, a földrajzi súlyelosztást nem veszem figyelembe. Tehát, hogy úgy lenne illedelmes, vagy fair dolog, hogy a mm, proporcionális alapon szervezzük be a felső vezetőket, illetve a szakembereket. Tehát, azt, tehát kérem, hogy ér, értsék meg ezeket a szempontjainkat. Nagyon szépen köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Kommissionsvizepräsidentin. Jetzt zunächst die Berichterstatterin Dagmar Roth-Behren, bitte. Köszönöm szépen és akkor most jelentéstevőt hallgassuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Természetesen most minden egyes pontra nem tudok kitérni, de valamit általánosságban hadd mondjak el. Ami talán a Sivkovics úr zárszavával fog összecsengeni. Mindig nagyon könnyű azt mondani, hogy az európai intézményeknek egyre kevesebb hivatalnokra van szüksége. Senki itt a parlamentben nem tudná itt a törvényhozást a házon belül végrehajtani, a feladatainkat nem tudnánk rendesen elvégezni, és az Európai Unió, mint intézmény, az egyes intézményeivel nem lenne képes arra, hogy ezeket, például a strukturális alapokat lebonyolítsa, ellenőrzést biztosítson, és mind azt, amit elvárunk az intézményektől kvalifikált személyzet nélkül. Tehát ezért is én azt gondolom, hogy ami előttünk van, ez nem egy végleges javaslat, hanem a szociális dialógus lépcsőfokain minden egyes intézménnyel végig kell mennie ennek, a szakszervezetekkel, a szociális partnerekkel, és ezért én az alelnök úrnak megköszönöm azt, hogy elmondta azt, hogy nem fog trükközni. Ugyanis van ez a játék, hogy valamit leteszek az asztalra, és akkor elvárom, hogy majd ebből még is le fogsz alkudni, és akkor majd a végén annyi marad a zsebemben. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a legbecsületesebb ö, mert hogyha azt mondom, hogy leteszem az asztalra, ennél többet nem tudok adni. Én remélem, hogy ezt a tanács értékelni fogja, és én azt gondolom, hogy ezt a tagállamok is el fogják ismerni, de fel fog merülni az a kérdés is, amivel majd foglalkoznunk kell, mégpedig, hogy a tagállamok is őszintén, becsületesen és populizmus nélkül fognak-e ezzel a témával foglalkozni, és anélkül, hogy itt egy újabb megtakarítási lehetőséget lássanak ebben csupán. Mert hiszen azért itt van mit megtakarítani, és ezt láttuk is, kedves kollégák, hogy a 2004-es legutóbbi helyzethez képest 2020-ra 9 milliárd eurót akarunk megtakarítani, tehát ez 16 év lefolyása alatt azért képzeljük el, hogy ez például valamilyen állami költségvetésben is akár ez százalékosan már mit tennek, ez lehetetlen. Tehát ez gyakorlatilag itt még akár egy 8 milliárd, 1 milliárd, tehát már ezek is hatalmas összegek. És én azt gondolom, hogy itt már az alapok is jól lettek letéve, tehát a szakszervezetek nyilván nem lesznek mindennel egyetértőek a személyzeti oldalról, hiszen ők joggal fogják képviselni a személyzeti oldalt. Szeretnék még két pontot megemlíteni, alelnök úr. Az egyik, am- amit már ön is említett, én nem vagyok mindennel nem értek mindennel egyet, tehát például a titkársági munkák területén új minőséget kell teremteni én azt, ezt úgy látom, hogy itt vannak szerződéseink, három éves futamidejű munka szerződésekkel, most pedig öt éves munkaszerződésekkel tudjuk foglalkoztatni a titkársági munkatársakat, és most pedig jóval alacsonyabb bérezésért folyamatos, tehát kor, időben korlátlan szerződéseket gondolnak kialakítani. És nekem ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy ez a része a javaslatnak, ez nem nincsen teljesen végig gondolva, mert ezzel nem fogják tudni a célokat elérni. Mégpedig pontosan a geográfiai mér, eh, kiegyensúlyozottságot szeretnénk ugye ezzel elérni, de nem hiszem, hogy ezt el fogjuk tudni érni, hiszen azt hiszem, hogy az, amit önök bérként egy titkárnak, titkánőnek fizetni szeretnének, majd nem fogják tudni a legminőségibb és legalább két-három nyelvet beszélő szakembereket megszerezni. Tehát ezzel nem fognak tudni e, földrajzilag egy kiegyensúlyozott helyzetet teremteni. Tehát én ezért ezen a ponton nem is támogatnám a javaslatot, és remélem, hogy a tisztelt ház ezzel majd ebben engem majd támogatni fog. Még nem volt lehetőségem minden egyes árnyék jelentéstevővel beszélni, ezt majd szeptember hónapban a nyári szünet után szeretném megtenni. Baldazáre kollégával azonban már lehetőségem nyílt többször is beszélni, és ő vele az oldalamon azt gondolom, hogy ezen a javaslaton még van mit javítani. Egy másik dolog a megtakarítási potenciálok céljai gyakorlatilag a felelősség erősítését is kell, hogy eredményezik, ezt jó javaslatnak tartjuk, a munkaidő emelését is jó ötletnek tartjuk, ez együtt kéz a kézbe jár a személyzet az állomány csökkentésével, és a gyakorlatilag az aktív administratív költségek befagyasztását is jó megoldásnak tartjuk, azonban nem oly módon, ahogy ez most itt kirajzolódik, tehát azért nem lehet, hogy fogjuk a fűnyírót, és minden egyes kiadásból 5%-ot levágunk, ez lehet, hogy néhány intézmény esetében működik, vagy más ö, ügynökségek esetén is talán működik, de van, ahol ez nem működik. Tehát vannak olyan intézmények, ahol száz százalékban nőtt az állomány, a személyzeti állomány ö, az elmúlt tíz évben, ott lehet, hogy ez a fűnyíró elv működik, de máshol esetleg nem. Például az Európai Parlament egy teljesen más nyelvi rezsimmel dolgozik, mint a tanács vagy a bizottság. Mi nyelvekkel dolgozunk, ahol Lisszabonban is egyébként nagyon sok új feladatot kapott a parlament, tehát gyakorlatilag a mi mozgásterünk teljesen más, mint a többi intézményé, e, már csak Lisszabon miatt is, és éppen ezért helyesnek tartom, hogy megtakarításokat szeretnénk elérni, hiszen látjuk, hogy gazdasági válsághelyzettel állunk szemben, erre válaszolni szeretnénk, de százalékosan e, a, ezeknek a részarányoknak gyakorlatilag egy folyosón belül kell mozogniuk és ahogy például most a régiók bizottsága jutott eszembe, nem is tudom, hogy miért jutott pont eszembe. És hát például az elmúlt tíz év során érdekes módon más intézményekhez képest jóval nagyobb volt a személyzeti állomány növekedése. És például lehet, hogy ezben ezt önök máshogy látják, de ezt azért meg meg kellene nézni. Például a nyugdíj kor elérése, akkor például a, a korengedményes nyugdíj kérdése is lehet egy bizonyos kérdés. Tehát például a menedzsment pozíciók elérése, hogy például ott ne lehessen időt, munkaidőt leépíteni. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a dolgok, ezek egészen jók, hogyha ezeket szépen rendbe rakjuk, a hazautazások kérdése is. És hát persze nyilván figyelembe kell venni a hivatalnokok érdekei, de hát azért vegyük figyelembe, hogy itt modern technológiák vannak, repülőgépek és egyéb mások. Tehát, hogyha valaki például valaki kap úti térítést, akkor azért tudja azt, hogy ő is utazott, ezt mi is ugyanígy tesszük, és a hivatalnokok is ugyanígy tegyék. És én azt gondolom, hogy még érdekes ezt megvárni a végleges javaslatot ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy a parlament részéről támogatásra fog ez találni. Vannak még más kollégák, akik egyébként még más témaköröket is ki szeretnének ezzel kapcsolatban emelni, és tudom, hogy más szakbizottságokban szintén vannak még javaslatok. Ezzel kapcsolatban remélem, hogy majd még néhány kiegészítésre tudunk élni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, és akkor most megadom a szót az elnök úrnak, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr köszönet mond, üzenetet mondanék a biztos úrnak, az elnök helyettesnek is. Nyilván a reformok híve vagyok, de a reform ne azt jelentse, hogy rombolunk. Nyilván van mit javítani, lehet megszabadulni az avit dolgoktól, és a jelenlegi helyzettel összhangba lehet hozni a személyzeti szabályzatot de hagy mondjak egy pár dolgot, amivel egyáltalán nem tudok egyet érteni. Olcsó közigazgatás nincs. Nincs ilyen koncepció. Lengyelországban nagyon sok esetben vannak felelőtlen tisztviselők, akik olcsó adminisztrációról beszélnek. Nos, ez oda vezetett, hogy Smolenskben ugye a katasztrófára került sor. Úgyhogy hatékony intézményeket kell működtetni, és megfelelő szabályok mentén tudnak ezek jól dolgozni. Örülök annak, hogy a tapasztalatot, a minőséget, a kompetenciát is említette, de hát ez azért le kell, hogy csapódjon a megfelelő és versenyképes fizetésekben is. Hiszen hogy legyen attraktív egy intézmény, ha nem tudunk versenyképes fizetéseket adni a munkaerőpiacon. Az átlagos kategória gyakorlatilag egyre inkább csökken, ami a fizetéseket illeti, ahelyett, hogy növekednének a fizetések a kategóriákon belül. És azt gondolom, hogy a személyek érdemeit igenis honorálni kell. Azt gondolom, hogy nem csak a jelentéstevő asszony, hanem Bálászár úr, a néppártnak a árnyék jelentéstevője is osztja ezt a nézetemet. Szeretném, hogyha javaslatukban figyelembe vennék a karriert is, illetve az, hogy hogyan lép valaki elő a karrier létrán. Amennyiben az emberek 10-15 éven keresztül dolgoznak, de semmiféle előrelépést nem tanúsítanak, és esetleg csak az időfaktor miatt lépnek előre a karrierlistán, akkor szerintem erre kell megoldást találni. Ha tehát valaki nem dolgozik jól, akkor ezt nem előléptetni kell, hanem szinten, helyben kell tartani. Egy másik dolog, újra áttekinteni, ugye ezt az 5%-os csökkentést a személyzeti állomány tekintetében. Hát nem nagyon tudok ezzel egyetérteni, hiszen Dagmar is elmondta, hogy az Európai Parlament teljesen más módon dolgozik összehasonlításban a tanácssal vagy a bírósággal. Tipikus probléma az, hogy hiányzik a megfelelő személyzet, és aztán ez oda vezet, hogy egyre hosszabbak a bírósági eljárások az Európai Bíróságon. Tehát inkább arra kellene odafigyelni, hogy differenciáljuk a, a feladatokat, mondjuk kevesebb feladattal bízzuk meg, akár a bíróságot, bíróságon dolgozókat, de még egyszer mondom, nem lehet egy kalap alá venni ezeket a rendelkezéseket az intézmények tekintetében. Nyilván a, az együttműködés fontos, a szociális dialógus eredménye engem is érdekel, voltak egyébként már találkozók ennek kontextusában, és ez jó. Ugyanakkor persze azt is elmondhatom, hogy eltökéltségében önt támogatni fogjuk, mert szükség van a reformra, de azért ez legyen egy, egy észszerű reform. Nem lehet megengedni az, hogy majd a médiából halljunk felháborító megoldási javaslatokat. Tényekre alapozott információra van szükség, és ön elmondta itt, hogy a az EU költségvetésének egy százalékát teszi ki ugye az administratív költség. Úgyhogy köszönjük szépen a tájékoztatást. Elnök, köszönöm szépen, szép képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem nem csak arról van szó, hogy most egyet értenek a képviselők önnel, vagy nem, hanem egyszerűen arról van szó, hogy nincs más kiút, nincs más lehetőség, más megoldás mint azok az intézkedések, amelyeket ön itt elővezetett. Következő kérdésem lenne ön felé. Biztosként ön mikor kívánja foganatosítani ezeket az intézkedéseket, tehát mikor lépnek életbe, és lesznek-e, és ha igen, mikor átmeneti intézkedések. Tíz, cen, tíz perccel tovább maradhatunk itt, ezt az információt kaptam, most pedig Lichtenberger asszony következik. Jó, gyors leszek. Először is Ród Pérent kolléganővel egyet értek, amit a földrajzi reprezentációt és az alacsonyabb fizetési kategóriákat illeti. Ne becsüljék alá ezeket a fizetési kategóriákat, mert ezek nagyon-nagyon fontosak, fontosabbak annál, mint amennyire véljük őket, és a földrajzi elosztást is meg kell tartani, mindenképpen meg kell tartani ezt, mert hogyha itt egyensúlytalanságra kerül sor, akkor ez minden szinte megmutatja a hatását, úgyhogy legyünk óvatosak. Második dolog, a köztisztviselők elleni eh, vitát nem akarom most eh, itt eh, elmét, még jobban elmételjezni, vagy elmérgesíteni, de azért elhangzott ez a százalékos arány, és ugye tudjuk, hogy a magasabb fizetési kategóriákban talán nem fájdalmasak annyira a mm, különböző adók, mint ez a szolidaritási adó, amit ön is említett. Úgyhogy lehet, hogy egyfajta görbe mentén kellene majd meghatározni ezt a szolidaritási adót, illetve annak százalékát. Nem hallottuk sajnos a közbevetést. Egy dolog, amivel problémám van, az a menedzsment és a nők összefüggésének kérdése. Hát vannak olyan rendelkezések, amelyek ugye a nőknek a szerepét a menedzsmentben már körüljárja. Hogyha most megmarad ez a fajta glass ceiling, hát nem nagyon tartom ezt helyesnek a menedzsmenten belül. Még egy dolog, és ez mindig problémát okoz nekem, a tagállamokon belül mi alapján történik az összehasonlítás? A diplomáciai szolgálatokkal hasonlítjuk össze magunkat, egy kézenfekvő, hogy kevesebbet keresünk, de itt egyfajta kevert alapon történő összehasonlításra volna szükség a tagállamok és a diplomáciai szolgálatok között. Tudjuk, hogy nálunk a nyelvi rezsim más, és éppen ezért az összehasonlítás azért nem kézenfekvő. A diplomáciai szolgálatok az egyes tagállamokban is okozhatnak problémát, legalábbis ez a trend. Végezetül pedig azt kell mondani, hogy van egy álmom, sokkal nagyobb és több eszmecserére lenne szükség a nemzeti köztisztviselői kar és az EU-s köztisztviselők között, ponton azért, hogy a bizalom nőjön irányunkba de ez csak akkor működik jól, hogyha a tagállamokkal együttműködünk, mert hogyha visszatérnek innen a tagállamokba a köztisztviselők, akkor nagyon nehéz lesz a, a helyzet, mert tovább nőni egy bizonyos fizetési kategóriáról, vagy egy karrier pozícióból már nem lehet. Köszönjük szépen, és pedig Tájnasszony. Ja, Herr Vizepräsident, ich möchte Sie erstmal beglückwünschen. Igen, először is szeretnék gratulálni az egyes lépésekhez, amiket egyébként magától értetődőnek és feltétlenül szükségesnek tartok. És egyébként azzal sincsen problémám, hogy ha két ember ülne mondjuk egy helységben, akik ugyanazt a munkát végzik, és két különböző tarif alapján kerülnek megfizetés. Ezt ismerjük egyébként Németországból is, Berlinben, és a kolléganőm is ismeri ezt, Például vannak olyan buszsofőrök, akik ugyanazt a buszt vezetik, és az egyik a fele annyit keres csak, mint a másik, mert bizonyos területeken csökkenteni kellett megtakarítási csomagok kapcsán a dolgokat. Engem egyébként egy dolog érdekel, ez Szifka úr által elmondottak alapján. A megtakarításokkal kapcsolatban tennék fel egy kérdést kevés brit és kevés német dolgozik főként csúcspozíciókban, mert hogy ezek alulfizeteteknek számítanak. Én emlékszem arra, hogy már a parlamentben végzett munkám előtt találkoztam olyan bizottsági hivatalnokokkal, akik 50 évesek voltak, és szabadságra küldették magukat, tehát kiirattatták a szabadságukat, azért majd visszatértek a bizottsághoz, akik egyébként 10-15 éve ügyvédként dolgoztak, és azt mondták, hogy jelen pillanatban a bizottságnál német csúcs hivatalnokként nincsen előrelépési lehetőségünk, vagy fiatalnak kell lenni, és vagy Bulgáriából, vagy Romániából kell, hogy származon az ember, különben nincsen sansza. És ez, erre még így valahogy emlékszem. Tehát ez az egész földrajzi egyensúly dologban. Hadd kérdezzem meg, hogy az új tagállamok hogy talán a a nem kielégítő felemelkedési lehetőségekre vezethető talán vissza, és nem annyira a kevés fizetésre. Köszönöm szépen! És gratulálnék a nagyon nehéz feladatához, amit megpróbál, amilyen jól csak lehetséges megoldani. És szeretném megkérni arra, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az európai intézményekben ez a több osztályú rendszert megakadályozzuk, illetve az ennek a kialakítását. Például, hogyha a sofőr szolgálatunkat figyelembe, igénybe veszem, már akkor a beszélgetésekből kiderül, hogy különböző fizetési kategóriák vannak. A nyugdíj pénztárak egyébként, és a szolidaritási hozzájárulás is például témája volt annak, amit elmondott. Például a külföldi pótlék, külföldön végzett munkáira pótlék, kocsem sem említette részleteiben. Mi Ausztriában egyébként ismerjük ennek a rendszerét. Kérdezném azt, hogy újdonságokat szeretnének ezen a téren is bevezetni. Például, hogyha hivatalnokok Brüsszelbe költöznek a munka munkájuk miatt, akkor megváltoznak a körülmények, számukra, és ez a külföldi, pót, külföldi munkavégzésre járó pótlékot, ezt igénybe veszik, de amikor már valaki már 20 éve itt megvetette a lábát, akkor erről már akár le is lehetne mondani, ezt ez érdekelne, hogy ennek milyen lehetőségei vannak. Köszönöm szépen a támogatásukat és a kérdéseket is. Remélem a válaszaim majd segítenek tisztázni bizonyos pontokat. Először is szeretném biztosítani önöket, mint bizottságot, hogy az önök rendelkezésére állunk. Nagyon kemény munka ez, rengeteg technikai kérdésről is van szó, hiszen nem könnyű olvasni sem a, e, ezeket a rendelkezéseket de természetesen, ha bármit tisztázhatunk, akkor mi az önök rendelkezésére állunk. Ami a soron következő hónapokat illeti, nos, mind Barózó és mind én ö, ö, ö, találkoztunk a érdeképviseleti szervek egy magas szintű politikai ö, meetingek indultak, már holnap a főigazgató is részt vesz ezekben. A szociális párbeszés még a nyárs folyamán is folytatódik. És amint ez a vita valamilyen eredménnyel szolgál, azonnal értesítjük önöket, már voltak személyzet is megbeszéléseink. Ugye tudjuk, hogy egy strike felhívás volt, majd visszacsinálták. Tehát ezért fontos, hogy egy teljes szociális dialógusba fogjunk. Igen, jó, az együttműködés tegnap már Cifka és más urak kérdésére válaszoltunk, nagyon jó politikai konzultáció folyik az híres CDR-ekkel kapcsolatban, ugye a híres pontokkal kapcsolatban is kérdeztek engem, és ezek a komplikációk, amelyek ezzel járnak, most megpróbáljuk ezeket egyszerűsíteni, és talán jobb intézkedésekkel megpróbáljuk uh, az érdemi előre léptetés és promóciós rendszert megalkotni, hogy mindenki láthassa maga előtt a karrier lehetőségeket, amennyiben jól mm, teljesítenek. Jó egyensúlyt kell tehát teremteni, nyilván, hogy a legkeményebben dolgozók azok gyorsabban előre léphessenek, mint mások, mert hiszen így ez a helyzet minden rendszerben. Ami a Dagmarot Berent asszony által felvetetteket illeti, ezek nehéz kérdések. Ugye a különböző intézményeknél várható csökkentésekkel kapcsolatban kérdezett. Ugye hát itt mindenki nehezményezi, ha saját magánál történnek ezek a mm, csökkentések. Ugye, ha megnézzük a elmúlt évek megtakarításait, stb. stb. Nyilvánvaló itt, itt arról van szó, hogy a hatékonyságot kell növelni, ha csak évente egy százalék ponttal javítjuk a hatékonyságunkat, szerintem ez egy lehetőséget adna, és eh, végül is ez egy költségvetési kérdés is mert hát mindenhez megfelelő finanszírozás kell, tehát Ugye azt tudjuk, hogy a bizottság eh, személyzete 42%-a az, össze, az összes EU-s alkalmazottnak, tehát eh, itt a különféle ügynökségeket is figyelembe kell venni, ők is nagy súlyt képviselnek. Biztos, hogy eh, majd még részletes tárgyalásokba bocsátkozunk ezzel kapcsolatban. Ne felejtsük el azt se, hogy egy 5%-os csökkentést javasolunk, ugyanakkor növekszik a, a munkaórák száma, tehát így ugyanakkor 4,9%-ot nyerünk munkaidőben, tehát eh, ez mint egy kompenzálja, ellentételezi a megszorításokat a másik oldalon. Tehát úgy mondanám, hogy ez végül is teljesítmény neutrális ez a megoldás. Ami a létszámcsökkentést illeti, nos ez megint csak egy politikai és költségvetési választás, ugye, ugye ugye Európa távoli sarkaiból egész családokat kell átköltöztetni Brüsszelbe. Nos, és akkor úgy dönt valaki, hogy oké, okay, ott hagyom az országot, és egy másik országba költözöm, új életet kell kezdeni, valószínűleg egy szerződéses fizetés nem lenne elégséges ennek a biztosítására. Ugyanakkor arra kényszerítenek belőlük, hogy, részes, hogy részletesen elemezzük, hogy mit várunk egy-egy munka betöltésével kapcsolatban, pontosan mit kell tudni hozzá, mit kell teljesíteni, és hogyan lehet vonzóbbá tenni ezeket az állás ajánlatokat, és akkor vannak ezek a határozatlan idejű szerződések, amelyeket bizonyos ügynökségek nagyon szeretnének megvalósítani. Cvifka úrral egyetértek, hogy, vagy re, hogy úgy kell reformálnunk, hogy ne destruáljunk, ne tegyünk tönkre semmit. Nyilván, ha megnézzük alaposan az országspecifikus ajánlásainkat, a gazdasági kormányzással kapcsolatban van egy mondat, amely gyakran elhangzik, különösen a hogy, hogy az adminisztratív kapacitás erózióját tapasztaljuk, Éppen ezért a projektek menedzselésével baj van, mert állandóan csak csökkentés és csökkentés van, de ugyanakkor jó, ad, jó közigazgatásra is van szükség. Ezért a filozófiánkat is meg kell változtatnunk, hogy hogyan fogjuk kezelni az EU finanszírozási problémákat. Jobban bele kell szállni a bizottság részéről, mert az tagországoknak egyszerűen nincs megfelelően felkészült administratív kapacitása to calculate uh, what is uh, uh, uh, worth for what, and I think that real, we really need to find this golden tehát azt hiszem, hogy mindezek szorításában valamilyen arany középutat kell, vagy egy arany ö, <clears throat> kiegyensúlyozottságot kell ö, létrehoznunk. Nagyon természetes, nagyon fontosak a fizetések magasak, Most 30, 34 éves karrier eh, horizonttal dolgozunk. A 2004-es négyben bejelentett új eh, reform eh, lépések, főleg a friss diplomásoknak nagyon kedvező karrier lehetőségeket biztosít, azonban ahogy eh, idősödik a, a személyzet, egyre kevésbé vonzóvá válik ez konkrét kérdése, Hidalgo úr konkrét kérdésére, Nos, az az döntéstől függ, majd ha ez uh, lezajlik, ugye én azt preferálnám, hogy 2012-ben már készen álljon az új törvényanyag, tehát hogy 2013-ban beindulhasson a teljes jogalappal rendelkező ö, új tehát egy 55 ezres létszámú stábbal fogunk kezdeni, de hát természetesen ehhez tartoznak bizonyos átmeneti intézkedések, például a magasabb nyugdíjkorral kapcsolatban kell átmeneti időszakot biztosítanunk, hogy senki se érjen meglepetésként az új rendszer. Ami pedig a nemek közti egyensúlyt illeti, Lichtenberger asszonytól kaptuk ezt a kérdést. Nos, már egyéb dokumentumokban megfogalmaztuk a, meglehetősen ambiciózus céljainkat 2014-ig, akkor majd kérdezem meg, hogy ez hogyan, mennyire sikeresek, legalább 25% nőt szeretnénk a legfelső vezetésben látni, és ahogy tudják, most több nő dolgozik a bizottságnak, mint a férfi, azonban ezeknek a beosztási kategóriái nem méltányosak, tehát ez a célunk, ez nagyon ambiciózus, remélem, hogy el is fog érni. Majd szolgáltathatok le frissebb adatokkal is. Remélem, hogy a brüsszeli diplomaták nem lesznek dühösek ránk, de én megnéztem, hogy hogyan viszonyulnak az ő fizetéseink a mieinkhez. Na most azt mondhatom, az ő fizetés nagyon-nagyon-nagyon kompetitív. Nem a bizottságról beszélek, tehát bármilyen összehasonlításban én azt mondanám, hogy világos a helyzet, És nyilvánvaló, hogy hasonló fizetéssel, hasonló minőségű embereket keresünk, ezt eh, se felejtsük el. Ami pedig eh, Fonten asszony, ugye a földrajzi a nagyon magas pozíciókat tekintve, nos, ha megnézzük a legfrissebb bővítési hullámot, ugye ez nem volt teljesen százszázalékosan korrekt a megoszlás, mert hiszen teljesíteni kellett ezeket az elvárásokat. Ha megnézzük egy országnak a relatív súlyát, nos, nyilván, hogy ennek tükröződnie kell a hmm, a személyzeti megoszlásban. Ez csak kétharmad mértékben sikerült ezt megvalósítani. Most az EU 6 EU 3 esetében újabb toborzásra van szükség, mert egyszerűen nem tudtuk betölteni az igazgatói pozíciókat ezekből a az országokból. Ebben az évben a speciális derogációs mechanizmus mentén Bulgáriából és Romániából is egy magas beosztású menedzsert kapunk. Azt hiszem, hogy minden országból csak egy-egy van, kivéve Magyarországot és Lengyelországot, annak kettő-kettő, és úgy gondolom, hogy ha a felső vezetést megnézzük, ott a probléma nem annyira uh, súlyosak, inkább lente súlyosak a problémákat. Hogyan lehetne a friss diplomásokat ide vonzani, tehát a 30-as generáció, a, itt látok bizonyos diszparitást, ez már 10-15 éve kísért bennünket, nagyon komolyan kell venni ezeket az, ezt az imperatívuszt, vagyis hogy minden szinten odafigyeljünk a földrajzi megoszlásra. A utolsó kérdés a nyugdíj és az és a kiköltözésével idegenben tartó. We um, are absolutely convinced that uh, a külföldön tartózkodási segítség, nos, itt is fontos, hogy eh, kompetitívek maradjunk a munkaerőpiacon. Én ugye diplomata voltam korábban, és tudom, hogy bármit is csináljunk, ha, ha Brüsszelbe költözünk, akkor is két otthonunk van, mert az a anyaországunkban is meg tartjuk, mit tudom én, a házunkat, két házért kell fizetni, segítünk a szüleinknek, önök, önök ide, ide jönnek és elfeledkeznek, hogy, hogy mi történik az anyaországban. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt bent tartjuk ebbe a csomagban, és ami a ö, nyugdíjakat illeti, már 2004-ben megreformáltuk bizonyos szempontból a rendszert, felemeltük a korhatárt egyszer, most pedig még egy korhatáremelést javasolunk, csökkentjük annak a, a korai nyugdíjasztatásnak a lehetőségeit. Tehát, hogyha megnézzük az össze, azt az a nyugdíj összegeket, a, tehát keményen me megreformáltuk a rendszert, és úgy gondolom, hogy azt is tudják, hogy Európában a legmagasabb nyugdíjjárulékot, 16 ot a mi személyzetünk fizet. Tehát például vannak olyan tagországok, ahol a köztisztviselők egyáltalán nem fizetnek nyugdíjjárulékot, tehát ehhez képest feltétlenül nagyon nagy összeg, ami pedig a speciális adót illeti, hát ez nem is kerül be az új javaslatba. Köszönöm. Köszönjük szépen, alelnök úr, és hát nagyon túl szaladtunk az idén, úgyhogy le kell zárnunk. Mindenkinek köszönöm, szép szünidőt kívánok, és a tolmácsoknak is köszönjük azt, hogy 20 perccel tovább maradtunk. Még egyszer szép szünidőt.